everybody to... Kérem, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Can I welcome you to the meet? Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma délelőtti ülésen. Lenne néhány kisebb közleményem, mielőtt folytatjuk a következő jelentéssel. Először is azt szeretném elmondani, hogy a mai ülést sugározza a webstream rendszer, úgyhogy kérem mindenki legyen ebben, ennek tudatában. Másodszor pedig a tegnapi koordinátori ülésen döntéseket hoztunk, ezeket eh, szét fogjuk küldeni mindenkinek, és hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Eh, kérdezném, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, mert lehet, hogy ma eh, elektronikus szavazás lesz. Rendben. Akkor a hetes napi rendi pont következik. 2010-es évi költségvetés harmadik szakasz bizottság. A költségvetési eljárással kapcsolatos folyamatban az első pont a bizottságot érinti. A bizottsági költségvetéssel kapcsolatos módosítások leadási határideje augusztus 12-e volt. A módosításokat bármilyen nyelven be lehetett adni augusztus 12-ig, és augusztus 25-ig pedig franciául és angolul. Péter Stászné a vélemény előadója, és kérdezem tőle, hogy szeretne hozzászólni. Yes, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is említette, nem igazán volt megfelelő időpontban ez a, a módosítások leadásának a határideje, de az új technológiáknak köszönhetően mégiscsak menedzselhető volt. Tudjuk, hogy egyes dolgok nem várakozhatnak, túlságosan fontosak. Úgyhogy ez megoldódott. Két fontos aggodalmunk volt, vagy felvetésünk volt az Európai Bizottsági Költségvetéssel kapcsolatban. Először is az INTA szakbizottsághoz tartozó szakterületekre elegendő pénzt szálljon a bizottság, másodszor pedig, hogy az INTA megfelelő időben és megfelelő mértékű tájékoztatást kapjon ezen támogatásokról, illetve pénzekről, hogy fel tudjuk mérni, hogy megfelelő-e ez a finanszírozás, és hogy monitorozni tudjuk a finanszírozást. Ezek voltak tehát a legfőbb aggodalmaink, és ezek alapján készítettük el a véleményt. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását és módosítását. A hatos a 6801-es módosítást is támogatom David Martin részéről, ezt is szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását. Elnök. Köszönöm, Peter. Nem látom, hogy bárki is szót kérne, úgyhogy kezdhetjük a szavazást. If we move to amendment number 680... 6804-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6801 David Martin mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van két módosítás, a 6802, 6803 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6805 és 6807, illetve elnézést, javítja az elnök, csak a 6805-ösről szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 6807-es jön most, illetve ez okafogyott. 6808-as. Mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 6809-es okafogyott, zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Kérdezem, hogy kell -e elektronikusan szavazni, nem? Jó. Akkor rátérhetünk a következő szavazólistára. listára. A 2010-es költségvetés általános költségvetési tervezet. Péter? Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden bevezetném, hogy mindenki aktuális információt kapjon. Az INTA eh, felelőssége, ami az Európai Unió költségvetését illeti, a külső cselekvések területén a WTO-val kapcsolatban, delegációk, eh, illetve WTO eh, delegációk és ülésekkel kapcsolatban. Erről szól ez a vélemény. Három célunk van először is. Hangsúlyozni szeretnénk és meg szeretnénk magyarázni azt, hogy az Európai Parlament milyen lépéseket tett a parlamenti konferenci- WTO parlamenti konferencióval kapcsolatban. Ez az első három paragrafus. Másodszor Sokszor szerettük volna megjegyezni, hogy jövőben továbbra is szükség lesz ezen tevékenységek finanszírozására. 2010-ben legalább egy éves ülése lesz a WTO parlamenti közgyűlésének, amely WTO miniszteri konferenciák, konferenciákkal párhuzamosan kerül megjegyz, meg, megrendezésre, hogyha erre sor kerül a Doha eh, fordulótól függően, egyébként pedig Brüsszelben vagy Genfben. Ezek, ezen tevékenységekhez megfelelő finanszírozásra van szükség. Harmadszor pedig eh, biztosítanunk kell, hogy megfelelő előirány, előirányzatokat eh, különítsünk el a különböző delegációk utazására, illetve ezen egyéb delegációk járulékos költségeire az AKC országokba irányuló delegációk esetén. Köszönöm szépen, elnök úr, és most folytathatjuk a szavazással. Köszönöm szépen, Péter. Nincsen hozzászólás, mondja az elnök, akkor következhet a szavazás egyes módosítás mellette. Ellene? ez nem világos, ennek az eredménye, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a szavazást. Mellette, illetve, mivel elektronikusan szavazunk, kérem szavazzanak. Jó, akkor mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Nem, nem, nem. Még egyszer. Has everybody voted? Let's just check. Everybody's voted. Peter. Mindenki szavazott? Péter még nem szavazott, úgy látom. Hát éppen a jelentéstevő nem tud szavazni. If you go back a, a row, Peter, and just try on the... Right. Okay. Right. Rendben. Akkor mindenki szavazott. Ellenőrizzük. I don't think everybody's voted yet, actually. Yeah. Okay. You can yep. Close just, just a minute. Yeah. Wait, wait. Okay. Could I ask you which amendments does do we want now? The first one or the second? We're voting on the first amendment. Tisztázzuk, tehát az első módosításról szavazunk. Akkor most már tényleg mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Well, 8 in favour, 12 against. 9. Anybody who didn't vote. Aki nem szavazott, az azért nem szavazott, mert nincsen szavazókártyája. Úgyhogy kilencen mellette és tizenketten ellene, mondja az elnök, ezzel elvetettük ezt a módosítást. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor zárószavazás, Záró szavazás jelentésről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nos, akkor következik a véleménytervezetről való zárószavazás, ezt is elektronikusan kellene lefolytatni, elektronikus szavazás első rész, Európai Parlament, első szakasz, Európai Parlament költségvetése. 2010-es költségvetési év. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom a szavazást. 22-en szavaztak mellette, senki nem szavazott ellene. Köszönöm szépen, Péter. Akkor ezzel a szavazást lezártuk. Right. Can we now move on to item nine, which is the... A kilences pont, EK Karifórum gazdasági partnerség megállapodás. Az AKC és az EU abban állapodott meg, hogy egy új e, kereskedelmi megállapodást köt a WTO rendelkezésnek megfelelően az unilaterális kereskedelmi preferenciális rendelkezések helyett. Az EPA, az IPÁK ezekről az Európai Bizottság tárgyal az AKC országokkal. Ezek a meg, megállapodások szeretnék fokozatosan leépíteni a kereskedelmi akadályokat, és lépésről lépésre élénkíteni a kereskedelmet. Az új IPA megállapodásokról szóló tárgyalások 2002-ben kezdődtek, és 2007. december 31-ig, illetve 2008. január 1-ig kellett volna lezárni. A meglévő kereskedelmi e, e, egyezményekre vonatkozó VTO kivétel ugyanis akkor lejárt. A Kari e, térség volt az egyetlen a hat tárgyalási régió közül, amely a megfelelő időkeretben lezárta a tárgyalásokat. A többi regi- többi régió átmeneti megállapodást írt alá. 2004 óta az INTA szakbizottság folyamatosan nyomon követte az IPA tárgyalásokat a különböző régiókkal. Az Európai Bizottsággal tárgyaltunk, különböző régió képviselőivel, a civil társadalmakkal március 25-én 8 határozatot fogadott el, állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament az egyes régiókra vonatkozóan. És ez a folyamatos tárgyalásokra is vonatkozik az átfogó IPák megkötésének érdekében. Emellett a fejlesztési szakbizottsággal is sokat vitáztunk ezen szakbizottság hatásköreivel kapcsolatban. Ez nincs ugyan benne a jegyzeteimben, csak szerettem volna említeni. Azért elég sok mindenben igazunk volt. Szeretnénk az Európai Bizottságtól hallani azt, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtásával kapcsolatban mi a helyzet a Karifórum térséggel, és külön érdekel bennünket, hogy mi a helyzet az intézményi struktúrákkal kapcsolatban, amelyeket ez, ez, ez a megállapodás létrehozott. Úgyhogy azt kérem az Európai Bizottság képviselőitől, Pövigli Zambiti től, hogyha elnézést, hogyha nem jól ejtettem ki a nevét, hogy tájékoztasson bennünket erről. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, ahogy ön is emlékeztetett minket arra, az LK Kari Fórum gazdasági partnerségi megállapodás aláírására múlt év októberében került sor. Rendelkezései a múlt év decemberétől vannak érvényben. Az Európai Parlament beegyezését adta idén mindezekbe, a nemzeti parlamentek pedig a nemzeti ratifikációs folyamatokat már megkezdték. A kariform országok a maguk részéről arról tárgyalnak, hogy hogyan szervezzék meg a megállapodás végrehajtását a saját területükön. Ehhez kormányzati struktúrákra van szükség, illetve ezeknek a regionális struktúrájának a felállítására. A különösen gondolok itt a Karikom országokra és a Dominikai Köztársaságra. Egy közös miniszteri tanácsi ülésre lesz fog sor kerülni ősszel, októberben, ahol az intézményi kérdésekben véglegesítjük majd a véleményeinket és az intézkedéseket. Az Európai Bizottság támogatja azt, hogy az egyezmény végrehajtása már folyamatba lépett. Júliusban felülvizsgáltuk a menetrendet, amelyel támogatni kívánjuk a kariforum országokat a megállapodás végrehajtásában. Tehát a munka folyamatban van, a megállapodás már működésbe lépett, és zárásként talán arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy az 31-es cikk mennyire fontos az Európai Parlament számára, hiszen ez egy Kariforum LK parlamenti közös bizottságot hoz létre, ami a Kariforum országok parlamenti képviselőiből és az Európai Parlament képviselőiből áll, és természetesen az önök feladata lesz, hogy ennek a bizottságnak a működését megszervezik. Elnök, köszönöm, David. Köszönöm, elnök úr. Ön biztos tudja, de az új tagok érdekében elmondanám, hogy a Kariforum jelentéstevője voltam az elmúlt mandátumom alatt. Természetesen én előítéletes vagyok, de úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság és a parlament a legtöbbet, legjobbat nyújtotta. Természetesen nagyon súlyos belső ellentmondások voltak, és egyet nem értések, de sikerült magunk között konklúziókra és konszenzusra jutnunk, és a többi intézmény álláspontját is sikerült valahogy összehoznunk a miénkkel. Úgyhogy azt mondanám, hogy sikerült nagyon komoly és ígéretes megállapodásra jutnunk, és amikor áldásunkat adtuk a Kariforum EPÁ-ra, akkor ezzel megszületett az ígéret. Nagyszerűen hangzik az, hogy az ígéret már megvan, de természetesen a végrehajtásra is szükség van, és véleményem szerint még ennél is fontosabb lesz majd az EPA megvalósításának a nyomon követése. Hihetetlenül összetett ez az megállapodás. Nagyon sok cikket többféleképpen lehet értelmezni, és természetesen az emberek meg is fogják ezeknek az értelmezését kérdőjelezni majd. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság az elkövetkezendő öt év során, hiszen a plenárison is és a megelőző vitákban is kulcsfontosságú szerepet játszottunk, továbbra is játszunk fontos szerepet a megállapodás végrehajtásában. Lesz egy nagyon komoly, részletes felülvizsgálat majd menet közben, és hogyha nem megfelelően teljesítenek a felek a partnerségi megállapodás alapján, akkor bizony a partnerségi megállapodás visszavonására is sor kerülhet. Ez nagyon komoly dolog, éppen ezért nagyon részletesen kell majd megítélnünk azt, hogy ezek az megállapodások hogyan működnek. Beteljesítik-e azt, amit elvártunk tőlük. Az elkövetkezendő öt évben tehát rendszeres jelentéseket várunk az Európai Bizottságtól, itt a szakbizottságban. Persze a civil társadalommal is tárgyalásokat folytattunk, mielőtt megkötöttük ezeket a megállapodásokat, itt a szakbizottságban, és az ő véleményükre is, tehát továbbra is kíváncsiak leszünk arról vonatkozólag, hogy szerintük hogyan halad ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtása. Az elnök úr, illetve a bizottság képviselője is említették a 31. cikket, ahol a közös parlamenti bizottságról van szó. Mi ezt mindenképpen nagyon szerettük volna. Jó, jó, nyilván az elnök tudja mindezt, amiről most beszélek, de hát az új tagok érdekében azért szeretnék kicsit részletesebb lenni. Tehát egy jelentésben már kifejtettük azt a kívánságunkat, hogy szeretnénk, hogy legyen egy ilyen parlamentközi bizottság. Ezt természetesen most akkor föl is kell, hogy állítsuk. Későbbiekben fogok majd ennek a tagságáról beszélni. Véleményem szerint, persze erről még folytathatunk vitát, de gyorsan betekintettem a koordinátorok jelentésébe ma reggel, és hát azt mondanám, hogy a személyes véleményem szerint ebben a szakbizottságban, ebben a közös bizottságban legyen legalább 15 európai parlamenti tag különböző tagállamokból, és legalább 15 karibi tag, szintén különböző országokból. Hogyha követnénk azt a javaslatot, hogy minden tagállamból két képviselő mehessen, akkor meg kellene duplázni a bizottság létszámát, ami persze könnyebben működik, hogyha kisebb létszámmal kell döntéseket hozniuk. De hogyha minden frakciót, minden országot képviseltetni akarunk, akkor nyilván ez is egy lehetőség. Minden esetre én jobban szeretném azt, hogy egy ország, egy ember. Az Európai Parlament delegációjának az összeállítása az már önmagában egy elég bonyolult kérdés. A koordinátorok bölcsességét természetesen nem kérdőjelezem meg. Ők a Kereskedelmi Bizottságból 10 és a Fejlesztési Bizottságból 4 tagot szeretnének küldeni. Én a 9-6-tot is el tudnám fogadni, de hát a 10 a 4-hez az is egy jó arány. A vitában azonban megállapítottuk, hogy a kereskedelmi bizottság, az illetékes szakbizottság, hiszen itt egy kereskedelmi kérdésről van szó. Parlamenti, karibi parlamenti kollégáinkra vonatkozólag nagyon fontos az, hogy ne bürokrata, ne képviseleti, ne kormányzati véleményt kapjunk az ő részükről, hanem kifejezetten a parlamenti képviselőkkel tudjunk együttműködni, akik egy más szemszögből vizsgálják a megállapodások végrehajtását. A számok még nyitottak, de nagyon fontos, hogy ezeket minél hamarabb ezekben megállapodjunk ahhoz, hogy a rendszeres jelentéstételre, rendszeres vitákra kerülhessen sor, és a értékelési folyamatunk megindulhasson. nagyon fontos lenne, hogy a saját szakbizottságunk üléseinek menetrendjébe beletervezzük azt, hogy hogyan akarjuk ezt az ügyet végigvinni. Honnan induljunk? Mikor állítsuk fel a ezt a közös bizottságot? Szerintem a mikortól legyen érvényes, szerintem a 2008. októberi dátum egy nagyon hasznos dátum lenne, hiszen ahhoz képest mérhetnénk a végső értékelést, a végső jelentést, tehát október 2013-ban egy nagyszerű dátum lenne a jelentés elkészítésére. Elnök, a Kariforum jelentés természetesen precedenst fog jelenteni, úgyhogy, illetve hozzászólni, vagy nem szükséges? Akkor, David, egyelőre szeretném megköszönni a munkát, amit ezen a területen végeztél. Azt hiszem, hogy mindenki, és sokan vagyunk itt ebben a teremben, akik az elmúlt években velem együtt nagyon sokat dolgoztunk ezeken a gazdasági partnerségi megállapodásokon. Úgy gondolom, hogy az ez a szakbizottság dicséretet és elismerést érdemel azért, ahogy ezt a munkát végeztük, és ahogy irányt mutattunk az Európai Bizottságnak is. Szerintem az Európai Parlament büszke lehet erre a munkára. Again, thank you. Köszönöm szépen. Nos, hát akkor haladjunk tovább, ha nincs egyéb megértés ezzel kapcsolatban. Köszönöm. És akkor következzen a az adhok delegáció munkájának a bemutatása az Afrikai Unió bizottsági által szervezett gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos workshopokról a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság aktívan kíséri figyelemmel ezeket a tevékenységeket, és azt gondolom, hogy nagyon Volt ott ö, tagunk, csak nincs itt. De igen, bocsánat, nem láttam. Tehát ott volt ezen a workshopon, amely a gazdasági partnerséggel foglalkozott Addis Abebában. Köszönöm, hogy eljött, és hát akkor érdeklődéssel halljuk a beszámolóját, illetve hallgatjuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, és spanyolul fogok beszélni, ha nem bánják. Valóban nekem volt abban a megtiszteltetésben részem, hogy képviselhettem a bizottságunkat és magát az Európai Parlamentet, és teljesen kézenfekvő okoknál fogva, ugye éppen akkor voltak a választások, és hát így igazán nem tudott más eljönni. Július 29-én, 30-én jártam Addis Abebába, most itt van az Afrikai Unió ö, székhelye, és itt ö, történt ez az ülés, itt került erre sor, és hát többek között jelen voltak a legkülönbözőbb afrikai parlamentek képviselői, a pán-afrikai parlament és a civil társadalom képviselői. Ha megengedik, akkor nagyon röviden, tömören megpróbálom elmondani, hogy egyáltalán milyen is volt ez a rendezvény és hát nem csak, hogy megtiszteltes volt számomra, hogy ott képviselettem a bizottságunkat és a parlamentet, hanem én magam új képviselő is vagyok ebben a bizottságban, nem a parlamentben, de az elmúlt két törvényhozási ciklusban a külügyi bizottságban dolgoztam, de hát nagyon visszafogtam magam, ugyanis nem vagyok szakember a területen. Donatella Priva, kiváló támogatást biztosított számomra, és így aztán nagyon sokat tudtam tanulni, és nagyon jól fel tudtam készülni erre a témakörre. A VPA kérdésekkel foglalkoztam, és és hát most a Szördi dokumentumot is bemutattam, hát már hadd mondjam el, ha éppen Szördi kollega vezeti az ülésünket. És ez az egész egy rendkívül pozitív reakciót váltott ki. Az Afrikai Unió körében nagyon örültek annak, hogy a parlament egyik képviselője, jelesül a mi bizottságunk egyik képviselője ott volt, ugyanis ők is tudták, hogy éppen a választások után vagyunk, úgyhogy nagyra értékelték, hogy ennek ellenére valaki mégis képviselt bennünket. Az Európai Parlament ről beszéltem, milyen szerepet játszik az EPÁK további alakításában, végrehajtásában, és hát, hogy a mi parlamentünk és a mi bizottságunk azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a regionális integrációt Afrikában teljes mértékben támogassa, előbbre vigye ezt az ügyet, és lépésről lépésre integrálja az AKC országokat és az afrikaiakat is a világgazdaságba, és ebben segítséget nyújtson nekik. Természetesen támogatjuk a megfelelő ide vezető gazdaság és társadalmi fejlődést, és hát ennek magától értetődően fenntarthatónak kell lennie, hogy Szávé úr is mondta, és ezt tulajdonképpen ki is fejtette, a parlament mindig is nagyon markánsan jelen volt ezeken a tárgyalásokon, és én azt is kiemeltem, hogy milyen fontos az, hogy az Európai Parlament ezt a kérdést magáévá tette, ugyanis mi rendszeresen szót váltunk az intézmények között is erről a témáról. Emlékeztettem arra, hogy mi, mint Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, azt szeretnénk elérni, hogy legyenek közös interparlamentáris ülések bizonyos témákkal kapcsolatosan, illetve az egyes régiókkal kapcsolatban, amelyek már rendelkeznek gazdasági partnerségi megállapodással, EPA-val. Ami a civil társadalom képviseletét, illetve az afrikai országok képviseletét illeti, illetve a pán-afrikai parlamentet. A helyzet az volt, hogy nagyon fontosnak tűnt, hogy a nemzeti parlamentek és a civil társadalom jelen legyen. Kiváló képviselet volt, igazi szakértők voltak jelen, igazi think tankek, akik valóban nagyon nagyban hozzá tudtak ehhez járulni. Én aláhúztam, hogy a parlamentnek milyen meghatározó a szerepe ebben is. Ez ott elhangzott, és hát kritik illetve az Európai Bizottságot bizonyos területeken. Világos, hogy a háttérben Mendelssohn úr volt az, aki Hát, ha frontálisan nem is támadták, de azért végül is mindenki róla beszélt, azt mondták, hogy igazándiból nem imádják őt, ő Pita Mandelson urat. Voltak bilaterális ülések is néhány résztvevővel, például a pán-afrikai parlament képviselőivel azt javasolták, és számomra a javaslat észszerű, hogy rendszeresen tartsunk találkozókat, tehát hogy a megfelelő bizottság képviselői jelen esetben ugye ez a kereskedelmi vámügyi bizottság, hogy ez a pánafrikai parlamenti bizottság és a mi bizottságunk rendszeresen tartsanak találkozókat a gazdasági partnerségi megállapodásról és egyéb kérdésekről. Nos, hogy ő, ő befejezzem, nem akarom türelmüket túlságosan igénybe venni. Az afrikaiak ragaszkodtak ahhoz, hogy az EPA-k előbbre vigyék az integrációs folyamatot Afrikában. Ez egy igazi eszköz lehet ahhoz, hogy beinduljon a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés. Ez nagyon sokszor elhangzott. Aztán hát ajánlások is születtek, ezeket a végén el is fogadták. Ezt úgy lehet összefoglalni, hogy a javaslat az volt, hogy a nemzeti és regionális afrikai parlamentek végezzenek egyfajta monitoring tevékenységet az EPA-k megvalósítására vonatkozóan, és ennek során fel kell, hogy hívják a figyelmet az esetleges problémákra. Tehát az afrikaiak egyértelműen kimondták, hogy ők maguk a parlamentek formájában aktívan részt kívánnak mindebben venni. Elhangzott, hogy szülesen egy regionális fórum, és egy olyan stratégiai szövetség a parlamenti képviselők és a nemzetközi szervezetek, illetve a civil társadalom képviselői között, amely azon dolgozik, hogy javuljon a polgárok részvétele, a nyilvánosság bevonása ezeknek a témáknak a megvitatásába, Azután elhangzott egy hivatalos javaslat, hogy hozzunk létre az Európai Unió és Afrika között közös bizottságokat, parlamenti bizottságokat, hogy bizonyos témákkal még koncentráltabban tudjunk foglalkozni, és ezek az interparlamentáris bizottságok rendszeresen folytatnának eszmecserét a tárgyalások állásáról és a megvalósításról. Hát ennyit szeretem volna elmondani, hölgyeim és uraim, végezetül még csak azt, amit már tulajdonképpen elmondtam az elején, hogy ez számomra egy rendkívül érdekes tapasztalat volt, hogy részt vehettem ebben a munkában, és azt hiszem, hogy az afrikai fél nagyra értékelte, hogy volt európai parlamenti képviselő Addis Abebában ezen a fórumon, és azt hiszem, hogy a Afrikai Unió Bizottsága, ezt folyamatosan hangsúlyozta, hogy milyen fontosnak tartja ezt, és ez egy nagyon fontos politikai lépés is volt, úgyhogy köszönöm szépen a szót, ennyit szeretem volna. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. úgyhogy új tagja a bizottságnak, és minden tud az epákról, úgyhogy hatalmasan, nagyon nagyra értékelem ezt, igazán impresszionál, ugye, Hát ami pedig az előző biztos munkáját illeti, változott a bizottság álláspontja is a biztos személyének a változásával, úgyhogy lehet, hogy a helyzet azért egy picit javult. Hát ezt, ezt mondtam, ezt mondtam. Itt most nem, de ott mondtam. Tehát egy nagyon elegáns, finom parlamenti stílusban, de azért ezt elmondtam. Köszönöm. Hát lehet, hogy én meg nem tudok olyan elegánsan fogalmazni. Na. Van megjegyzés, kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan? Igen. Tessék, Éri kollega. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék néhány dolgot mondani még kollégánkhoz. Son propos, on retrouve ce qui était, nous, des priorités, des inquiétudes que nous avions. A jelentés bizonyos pontjaival kapcsolatban kifejtette azt, hogy milyen aggájai vannak, különösen az afrikai oldallal kapcsolatban. Afrikai partnereink is felvetették ezeket a problémákat. Tehát nem tudom, érdemes lenne esetleg a szakbizottságon belül erről majd egy vitát tartani arról, hogy majd milyen szerepet játszunk mi az Európai Parlament az ő munkájukban, aztán aggájainkat akkor ott meg tudnánk esetleg fogalmazni az ő parlamenti képviselőiknek. Szerintem fontos lenne ez az afrikai partnereink számára is. Aztán van még egy probléma, a regionális fejlesztés kérdése. Jelen pillanatban néhány országgal ezek közül kétoldalú tárgyalásokat folytatunk, de a regionális integráció szempontjából ez kudarc, hiszen ezt közösen kellene velünk tárgyal, velük tárgyalnunk. Ezt is szerintem érdemes lenne kifejtenünk majd az ide vonatkozó dokumentumunkban. Aztán úgy gondolom, hogy Emilio is kifejtette, aki részt vett Addis Abebában az afrikai partnerekkel tárgyalásokon, hogy támadó és nem eléggé tiszteletteljes fellépéssel vett részt, vagy fellépést mutatott az, az Európai Parlament, az Európai Bizottságok az afrikai országokkal kapcsolatban. Elment sajnos a mikrofon, most visszajött. Tehát bizonyos országok, afrikai országokkal máshogy tárgyalunk, mint e társaikkal, és ráadásul a WTO-n belül is megvannak ezek az egyenlőtlenségek. Szerintem tiszteletben kellene tartanunk azt a kívánságot, hogy ez a jelentés, ez egy politikai jelentés legyen, és hogy szépen kövessük figyelemmel, és ellenőrizzük azt, hogy az Európai Bizottság hogyan bonyolítja a tárgyalásokat az afrikai országokkal. Köszönöm szépen, Éri úr, van-e egyéb hozzászólás? Az Európai Bizottság szeretne még egyszer hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést az Európai Bizottság képviselője még nem érkezett ide, mert hát egy kis késésben voltunk, de nem sokára megjön. Well, <laughs> um, I have to say that it was on the agenda. Elnök, hát annyit mondhatok, hogy ez napi renden volt ez a pont. Látom, hogy elment a bizottság képviselője, de lehet, hogy visszajön még a vita végéig. Nos, semmi gond. A következő napi rendi pont a bemutató és eszmecsere az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról. Ő hozza a saját tolmácsát, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit késni fog a tolmácsolás. Tíz órakor lesz ez a vita. Az EPA-ról nincsen tovább hozzászólás. Elnézést, David. Nem igazán szeretném ezt a 10 percet elpazarolni, de talán visszatérhetnénk az előző pontra. Van egy fontos dolog, amelyre nem tértünk ki. Az EPA és Karifórum monitorozó bizottsággal kapcsolatban az AKC parlamenti közgyűlésével szorosan együtt kellene működnie ennek a monitoró bizottságnak, úgyhogy ebben legalább megegyezhetnénk, hogy szorosan együttműködve koordinálni kellene az üléseket. Nagyon fontos kérdések vannak a karibi térséggel kapcsolatban, Úgyhogy jó lenne koordinálni az üléseinket az AKC közgyűlési ülésekkel. Elnök. Nos, David, mind az AKC, mind pedig mi nyilván kifejeztük már ezt az együttműködési ö, szándékot. Persze szorosan együtt akarunk működni az AKC-vel, és hát nem igazán fogunk tudni epát megkötni, vagy epáról tárgyalni, tárgyalni anélkül, hogy az akácséval szorosan együttműködnénk. Van-e egyéb hozzászólás? Köszönöm, köszönöm Mendez Demel úrnak. Nyilván ön eh, a külkapcsolatokban, külpolitikával kapcsolatban nagyon nagy szakértelemmel rendelkezik, és ez segítségünkre volt. Itt a bizot, illetve a bizottság, az Európai Bizottság képviselője éppen megérkezett, aki az Addis Abebai eh, eh, workshoppal kapcsolatban nyilatkozni tud. Would he like to comment very briefly because we are... Elnök, kérdezem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy röviden hozzá szeretne e szólni. Nos, ugyanis néhány perc múlva várjuk a kínai nagykövetet. Bizottság, köszönöm szépen elnézést, elnök úr, hogy késve érkeztem erre a vitára. Két dolgot szeretnék említeni. Először is általánosságban a stratégiánk, létezik, van egy stratégiánk az Afrikai Unióra vonatkozóan, és ez a regionális integrációra és kereskedelemre is vonatkozik. Az Afrikai Unióval párbeszédet folytatunk az EPÁkkal kapcsolatban és a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban. A technikai sztenderdekkel kapcsolatban, illetve a szanitáris kérdésekkel kapcsolatban is. Az Afrikai Unióval fenntartott kapcsolataink keretében tehát ezen kérdésekre kitérünk, és természetesen minden kérdésre, amely összefügg az EPA-val. Ők a saját afrikai országcsoportjukon belül nyilván koordinálják szintén ezeket a kérdéseket. Az összes EPA-val kapcsolatban heves vita alakult ki, különböző elemek vannak ezzel kapcsolatban, amelyek fontosak, a, a, ennek a pénzügyi, költségvetési hatásai, az üléseken való részvétel. Nos, mindenről vagy tárgyaltunk a szöveg elkészítése során, vagy pedig az aláírás után külön kitértünk ezekre a kérdésekre ezen országokkal kapcsolatban. Itt vannak a kereskedelem élénkítő segélyezési kérdések is amelyekkel szintén szembenéztünk ebben az összefüggésben. Köszönöm, elnök. David szeretne, szeretne hozzászólni? Nem, Árif úr szintén nem, illetve nem. Igen, elnök, akkor köszönöm szépen, várjuk a nagykövetet.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 Köszönöm mindenkinek a türelmét, megérkezett a bizottság, úgyhogy uh, kezdhetjük az ülést. Azonban mindenek előtt engedjék meg, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy tiszteletlen lennék az nagykövettel szemben, de az Európai Bizottságot kérném először, hogy szóljon hozzá, mert új szakbizottság, újonnan állt föl ugye a szakbizottság, és szeretnénk először látni, hogy milyen keretbe kell helyeznünk az EU-kínai kapcsolatokat a bizottságtól, és utána kérem a nagykövetet, hogy hogy fűzön ehhez megjegyzéseket. Sok szeretettel köszöntöm a nagykövetet, Sanzé urat, remélem, hogy jól ejtem ki a nevét. Kína az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, ahogy ez már tegnap is elhangzott. Az Egyesült Államok után második helyen áll, és egyre fontosabbá válik. A többen az itt jelenlévők közül eh, nyilván többen is részt vettek a hongkongi dohai fordulón, Eh, ahol kínai kollégánk is nyilván jelen voltak. Eh, a kereskedelmi miniszter eh, is ott volt, és a belügyminiszter, és ott találkoztak az európai parlamenti képviselőkkel. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagykövet úr, kérem, ne vegye tiszteletlenségnek, de azt gondolom, hogy jobb, hogyha meghallgatjuk először az Európai Bizottságot, amely a kereteket felvázolja. Kérem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy néhány szóban tájékoztasson bennünket. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szerzseg elnök hívnak, és szeretnék elnézést kérni a koordinációs hibákért. Ezért történhetett ez, mert nagyon sok témában készítünk úgynevezett fact sheeteket, és nem készültek el ezek időben, és nem igazán tudtunk megfelelően koncentrálni a koordinációra. Ma délelőtt minden új egy kicsit még, úgyhogy elnézést ezekért a kis technikai malőrökért, megadom a szót Königasszonynak, hogy Kínával kapcsolatban elmondja az álláspontot. Köszönöm szépen! Ahogy az elnök úr már említette, az EU-kínai kereskedelmi kapcsolatok az egyik legfontosabb kereskedelmi kapcsolat számunkra. Kína a második kereskedelmi partnerünk az Egyesült Államok után. Jól működnek a kereskedelmi kapcsolatok. Az együttműködés, ahogy már tegnap is hallhatták a szakbizottságban, nos, ez a kapcsolataink sarokköve, de természetesen nem megy ez súrlódások nélkül, hiszen hatalmas blokkokról van itt szó. Nagy kihívás ez előttünk, az Európai Unió előtt, a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok nem csak az ország mérete miatt, hanem a különböző aspektusok miatt. Kína többé-kevésbé új partner a WTO-ban és a nemzetközi kereskedelem keretében, és nagyon lenyűgöző növekedési rátát láthattunk Kínában az elmúlt években, évtizedben. Kína egyre fontosabb kereskedelmi partner, és a ö, súlyát ki is használja a kereskedelmi kapcsolatokban. A kereskedelmi deficitről is hallottunk már tegnap, és ez napi renden van már régóta. Nagyon nagy kereskedelmi deficitünk van, 170 milliárd euróra rúgott a vaj Kínával szemben. A kereskedelmi kapcsolatok a kapcsolatban elmondhatom, hogy ha deficitről vagy többletről van szó, akkor persze különböző értelmezések merülnek fel. A Kínával szembeni de- kereskedelmi deficit nem mindenképpen probléma, ami a termékek exportját és a termékek gyártását illeti, az Európai Unió még mindig rendkívül fontos kereskedelmi partner, de persze egy ilyen méretű deficit hát kereskedelmi feszültségekhez vezethet, mert egyes ágazatok esetleg jobban érintettek, mint mások. A kereskedelmi deficittel kapcsolatban e, voltak viták, hogy ez ebben az évben hogyan alakul. Hát még kicsit e, korai ezt e, megbecsülni. Tavaly és idén is elég nehéz, elég fagyos a kereskedelmi klíma kb. 8%-kal csökken, csökkent ez az első 5 hónapban, hogyha folytatódik ez a tendencia, akkor hát egy bizonyos csökkenésről beszélhetünk, de ez nem lesz túl jelentős. Az Európai Uniós export szempontjából Kína rendkívül fontos piac. A, mi körülbelül 78 milliárdot, milliárdot exportáltunk Kínából tavaly, ez szemben áll a 250 milliárdos exportunkkal, Nos, ez a piac folyamatosan nő. Az európai termékek rendkívül versenyképesek ezen a piacon. Ami a kínai oldalt illeti, az, az, az Európai Unió az első számú exportpiac, és technológia szempontjából is fontos forrás az Európai Unió Kína számára, fontosabb, mint az Egyesült Államok vagy Japán. Kína a WTO tagja lett nem régiben, és ugye 2001-ben, de amikor a WTO-hoz csatlakozott, akkor Kína a tarifákkal kapcsolatban és bizonyos, bizonyos ágazatokkal kapcsolatban egyértelmű kötelezettségeket vállalt. Az Európai Unió azt várta, fontosnak tartotta, hogy Kína lépjen be a WTO-ba, és így a nemzetközi kereskedelmi keret része legyen, ez mind a két blokk számára, vagy mind a két térség számára előnyökkel jár. A kereskedelem az elmúlt évtizedekben a növekedés egyik záloga volt Kínában. A business to business de átérve Kínával kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyon sok Európai Uniós cég, vállalat van, nagy cégek, de elég sok kis és középvállalkozás is, amelyek beruháznak Kínában. Az egyes szektorokban ugye különböző méretű cégek ruháznak be, illetve technológiai beruházások is vannak Kínában, amelyek megvalósulnak. A legtöbb Európai Uniós cég, amelyek amelyek Kínában beruháznak, azért ruháznak be Kínában, hogy Kínában adjanak el termékeket, nem pedig a reexport miatt. Van egy Európai Uniós kereskedelmi kamara, és természetesen vannak egyéb vállalati, vállalatokat egyesítő szervezetek is, amelyek folyamatos kapcsolatokat tartanak föl Kínában. Nos, az Európai Uniós kereskedelmi kamera Kínában, amely az ott beruházó európai cégeket képviseli, mm, folyamatos beszámolókat készít, összeállítják, hogy milyen nehézségeik voltak, milyen kapcsolataik voltak, hogyan alakult a helyzet, lehet, hogyan lehetne javítani eh, ezt a klímát. Júniusban készült egy felmérés, és azt hiszem, hogy ennek a felmérésnek egyes aspektusai rendkívül érdekesek. Az Európai Uniós cégek 90 százaléka, Kínában beruházó cégek 90 százaléka azt mondta, azt állította, hogy igenis hatással volt rájuk a gazdasági válság, főleg a csökkenő kínai fogyasztás miatt. Több mint het, a cégek több mint 70 százaléka azt mondta, hogy a, a kínai piac érzékenyebb, és legtöbben, hát több mint a felük azt mondta, hogy a kínai, hogy a válság Kínában 2010 első felében véget ér, tehát kicsit jobb, szebben látják a jövőt. Az ösztönző csomagról is megkérdeztük ezeket a vállalatokat. A cégek 10%-a azt mondta, hogy elegendő lenne fenntartani a gazdasági növekedést 2010-ben, és egyes, egyes cégek akár hátrányosnak is értékelték ezt a csomagot. Emellett érdekes tény az is, hogy a cégek 50%-a azt mondta, hogy a további verseny, a liberalizáció, monopóliumok megszüntetése ösztönözné a gazdaság helyzetét. Kínában. A következő látogatás kínai részről az Európai Parlamentben, illetve az európai cégeknél szeptemberben kerül megrendezésre. 2006-ban készült egy nyilatkozat eh, a Kínával való eh, kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban, illetve egy policy paper is a kereskedelmi kapcsolatokról. És ebben a policy paperben eh, egyértelműen megfogalmazásra került az, hogy mi a teendő, hogyha az együttműködés és a párbeszéd megszűnik. Egyértelmű az álláspont, értékeljük azt, hogy Kína mennyiben felel meg a kötelezettségvállalásoknak, a hiányosságokat is értékeljük és elemezzük, hogyha a problémákat nem tudjuk megoldani, megoldani akkor más opciókat keresünk, mint bármelyik más kereskedelmi partnerrel, akár mondjuk WTO ügy lesz ebből, bár ebből nem igazán sok volt az elmúlt években, három, vagy akár más eszközöket kereshetünk a probléma megoldására. Azonban elmondhatom, hogy mind Európában, mind Kínában az európai cégekkel, illetve a kínai hatóságokkal nagyon szoros az együttműködés. Van egy EU-kínai csúcs találkozó bizottsági szinten minden évben, ennek nagyon fontos aktuális témái vannak. A 2008-as csúcsot elhalasztottuk, ez ennek az évnek az elején, első fél évében került meg rendezésre, a második csústalálkozó pedig a következő csústalálkozó ebben az évben lesz még. A másik fontos aspektus a magas szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszéd bizottság. Ashton biztos asszony vezeti ezeket a találkozókat, tehát a kereskedelmi biztos vezeti ezeket a találkozókat. A magas szintű gazdasági és kereskedelmi eh, együttműködés eh, lényege eh, az, hogy a kereskedelmi és beruházási kérdésekről tárgyaljunk, amelyek nem csak a gazdasági, kínai gazdasági miniszter hatáskörébe tartoznak. Különböző kínai minisztériumok hatáskörébe tartozó ügyek kerülnek ennek a napirendjére. rendjére tehát kereskedelem és beruházás témában. Tehát nagyon széles körű a, a napirendje a kereskedelmi és beruházási együttműködésnek, de stratégia, inkább stratégiai jellegű. Aztán vannak vegyes bizottságok is, amelyet a kereskedelmi és a külügyi kül- a külügyi biztos vezet, társ elnökök, ez a két biztos társelnökei ennek az együttműködési fórumnak. Aztán a technikai segítségnyújtás, illetve a relax részvétele is fontos, és ez alatt még egyéb bizottságok, munkacsoportok vannak főigazgatói szinten, igazgatói szinten, illetve osztályvezetői szinten. Emellett vannak munkacsoportjaink specifikus kérdésekben, specifikus kérdések, ezek lehetnek például az acélkereskedelem, textilkereskedelem. Említettem már azt, hogy a párbeszéd a legfontosabb opció, ez mind a két fél számára fontos és egyértelmű. Emellett voltak vitarendezési ügyek is az elmúlt évben, főleg három esetben. Autóalkatrészekben volt az egyik, aztán pénzügyi információs szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve van egy új ügy a nyersanyagokkal kapcsolatban. Emellett szeretném említeni, szeretnék említeni egy témát, ami fontos a parlament számára, ez a partnerség és együttműködési egyezményről szóló tárgyalások kérdése. Ez, ezek a ezeket a tárgyalásokat 2007-ben indítottuk meg formálisan. Két sínen folyik ez, ugye ezek a PCA tárgyalásokban, ennek egy politikai sínje, ezt a külügyi biztos vezeti, illetve a kereskedelmi sín. Az elmúlt két évben folytak a tárgyalások. Az Európai Unió részéről elmondhatom, hogy nagyon ambíciózus egyezményt szeretnénk elérni, amely évtizedekre irányítani fogja a kapcsolatainkat, kereskedelmi kapcsolatainkat Kínával. Sajnos a kereskedelmi oldalon lelassultak a tárgyalások, természetesen nagyon komplex tárgyalásokról van szó, és ez az ipart mind a két területen rendkívüli, rendkívül érzékenyen érinti. Mindemellett van reméljük, hogy az idei csúcstalálkozón több pontban sikerül megegyezni. Aztán a kereskedelmi oldalról hadd említsem meg, hogy ez nem szabadkereskedelmi egyezmény, nem vámokról tárgyalunk. Megegyeztünk abban, hogy a vámokra nem térünk ki, a tarifákra nem térünk ki. Alacsonyak a vámok, 10% alatt vannak a WTO csatlakozás óta talán túl ambiciózus lett volna, hogyha tarifatárgyalásokra rátérünk ilyen, ebben a, ezen a sínen, ebben a keretben. Ami a beruházásokat illeti, ez az egyik kulcsfontosságú téma a kínai együttműködéssel kapcsolatban. Remél, reméljük, hogy ezen a területen a következő évben előrelépést érünk el. Európa nagyon elkötelezett, e, ez, ezen a területen fontos ágazatokban csökkent a beruházás, említem itt az acél e, ágazatot. A kínai oldalon is természetesen e, oldalról pedig egyre nagyobb érdeklődés merül fel Európa felé. A kínaiak beruházása Európa fele egyre növekszik. Most tavaly elhangzott az, hogy az Európai Unió nyitott a különböző beruházásokkal kapcsolatban. Elvben ezekről is tárgyalunk. A leginkább leginkább természetesen az áll érdekünkben, hogy az nemzetközi normákat kövessék ezek a beruházások. A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések nagyon hát vitatottak, főleg az európai eh, KKV-kre eh, van negatív hatással a szellemi tulajdonjogok megsértése. A vám statisztikák eh, ügyét is említeném. Ha megnézzük azokat az árukat, amelyeket megállítanak az európai határon azért, mert szellemi tulajdonjogot sért ezeknek az előállítása vagy kereskedelme, ez még mindig 50%-ot tesz ki. Sikerült előrelépést elérni, főleg a kínai jogi keretben, de még mindig vannak hiányosságok egyértelműen, ami ezeknek a, tehát a szellemi tulajdonjogot érintő jognak a végrehajtását illeti. Folyamatos párbeszéd alakult ki, és folyik a kínai hatóságokkal, hogy hogyan tudjuk segíteni ezeknek a jogoknak az érvényesítését. A biztos emellett támogatja az európai, főleg KKV-kat, hogy hát megbirkózzanak ezekkel a kérdésekkel. Természetesen ez inkább tájékoztatást jelent, nem, nem jogi segítségnyújtást. Akkor, hogyha rátérünk a technikai segítségnyújtásra, itt ezen a területen van számos program, számos projekt. Jelen pillanatban a legfontosabb ágazat a KKV-k ágazata. Ezekre koncentrálunk, és próbáljuk megnézni, hogy hogyan, hogyan hajtja végre a Kína a WTO kötelezettségeit. 2008 áprilisában már volt szó a szellemi tulajdon jogok megsértésének a negatív hatásáról, a KKV-kra való negatív hatásáról, és az úgynevezett ELIS finanszírozást is felhasználjuk az Európai Uniós KKV-knak segítünk, akár export tevékenységükben, akár beruházási tevékenységükben Kínában. Egy platformot szeretnénk létrehozni az Európai Uniós tagállamokkal, központokkal és ügynökségekkel. Ennyiben hagynám most, és természetesen várom a kérdéseket, és kíváncsian várom a kínai nagykövet hozzászólását. Thank you very much. Um, can I just... Nagyon szépen köszönöm, és mielőtt bemutatom a nagykövet urat, arra emlékeztetnék, hogy egy fontos jelentést fogadtunk el a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatokról 2009. februárjában, és ez ki is mutatta a problémákat, aggodalmakat, de egyben a lehetőségeket is ezeket a, ebben a rendszerben, és ez rendelkezésre áll. Érdekes, hogy a bizottság maga is számos javaslatot terjesztett elő, amelyekről mi is gondolkoztunk most, ahogy ott hallgattam a beszámolót a dömping ellenes jogszabály. Hát a drámai hatást nem váltott ki Kínában, de hát nagyon sok aggodalom van, és a kapcsolatok, a kereskedelmi eszközök, a kereskedelem ellenes, kereskedelemvédelmi protekcionista eszközök. Hát ez fontos az Európai Unió számára, és mindig jobb, ha ilyen dolgokról beszélünk, és ugye sokkal jobb, hogyha beszélünk, mint a háborúzunk, ahogy mi szoktuk mondani Nagy-Britanniában, tehát az Európai Unióra is ez kell, hogy vonatkozzon a lehetőségek, kereskedelmi lehetőségek, a kereskedelem könnyítése, az segít abban is, hogy javuljon a gazdaság. A gazdaság általában mindenhol és hát most szerte a világon mindenütt gondokkal küzd a gazdaság, és éppen ezért fontos, hogy ez a párbeszéd folytatódjon. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és nagy örömmel várjuk a mondandóját, és hát előre is köszönjük hogy elmondja véleményét. Köszönöm. Nagyon nagyra értékelem, amit Winston Churchill mondott, hogy a háborúnál minden jobb. Nos, kedves elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy most lehetőségem van erre a beszélgetésre önökkel, hogy szót válthatunk a kereskedelmi kérdésekről és az Európai Unió és Kína közötti gazdasági kapcsolatok alakulásáról. Először is gratulálok Önöknek a sikeres választáshoz, és egy sikeres munkát kívánok majd ebben a fontos törvényhozási időszakban. A kollégáim elkészítettek egy handoutot a beszédemről, ebben benne vannak a számok és a tények, amelyeket megnézhetnek, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi a legfontosabb véleményünk szerint. Hölgyeim és uraim, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok Kína és az Európai Unió között a kereskedelem és a gazdaság területén, akkor lépjünk előre, és mióta 1975-ben létrejöttek a diplomáciai kapcsolatok, a kapcsolatok általában is fejlődtek, szilárdabb alapokon állnak, érettebbeké váltak, és ez a nép a gazdaság javát szolgálja mindkét oldalon. És hát ez különösen így van a gazdasági területen, hogy illusztrálni is tudjuk, hogy hogyan bővül a kereskedelem, az együttműködés. Három dolgot említenék ezzel kapcsolatban. Először is hogy egy nagyon fontos kereskedelmi és gazdasági partnerré váltunk 1975 óta, akkor 100 71-szer nagyobb volt az együttműködés mennyisége, és ez mindenek előtt szolgáltatásokra, technológiára vonatkozik. Az Európai Unió semmiben, semminél kezdte a beruházást, és 13,9 milliárd dollár tesz ki ma ez az összeg. A kínai befektetések Európában szintén nőnek, a technológia transfer és bővül fejlődik és ez 122 milliárd dollár volt. Ezek a számok mutatják, hogy az Európai Unió Kína legnagyobb gazdasági partnere az export piacon, import piacon és a technológia területén és hát ez bizonyítja azt is, hogy miért Kína az Európai Unió második legnagyobb gazdasági partnere, ahol növekednek a kapcsolatok. Végül pedig nagyon jótékony hatást mutatott ez a win-win helyzet, ez mindennyiunk számára előnyökkel jár. A termékek minősége javul, és 300 euróval javul átlagosan a helyzet. Nagyon sok 20 ezer európai társaság van jelen Kínában, és nagyon komoly nyereségre tesznek szert, és a technológiai beruházások és a berendezések beruházása az Európai Unióból nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Kínában beindult a gazdasági és az ipari fejlődés. Az európai partnerek Kínában több munkahelyet teremtenek, és nagyon komoly bevételt biztosítanak az együttműködés során, és ez segít optimalizálni a kínai ipari struktúrákat, növeli a termelékenységet, és eh, hát egyben hozzájárul a fejlődéshez is. A harmadik tényező, amit említenék, hogy egy sokkal szorosabb kétoldalú kapcsolatot kovácsoltunk össze, a kereskedelem és a gazdasági együttműködés sokkal nagymértékben növelte a kölcsönös függőséget és ma már nagyon sok kínai termék jelenik meg az uniós piacon, és nagyon sok áru fordítva is. 200 ezer kínai diák tanul jelenleg Európában, és több mint 150 eh, ezer Európai Uniós polgár dolgozik Kínában. Eh, nagyon szoros tehát a gazdasági alap. Ha ez így van, jobban megértjük egymást, felismerjük a eh, kölcsönös érdekeket, jobban bízunk egymásban, és ez fontos, ez hozzájárul a megértéshez, a partneri kapcsolatokhoz. A gazdaság és a kereskedelem természetesen ki van téve a globális pénzügyi válságnak. Az év első hét hónapjában a kereskedelem volumene 20,7%-kal csökkent, és az uniós beruházások Kínában 4,8%-kal csökkentek, és ez valóban negatív fejlemény. Azonban én még mindig optimista vagyok a jövőt illetően, az együttműködésünk jövőjét illetően, és ennek megvan a maga oka. Először is azt gondolom, hogy ezekben a nehéz időkben Kína és az Európai Unió egyetértenek abban, hogy az az együttműködést előbbre kell vinni. Látjuk mindannyian, hogy milyen komoly szerepet játszik a kereskedelem és a gazdasági együttműködés. Ez egyfajta propeller, ez ki fog vezetni bennünket a szakadékból. Az év elején nagyon magas szintű látogatásokra, csúcs találkozókra került sor gazdasági kereskedelmi szinten, és folyamatosan hangsúlyozta mindkét fél, hogy együtt fogunk működni azon, hogy urá legyünk a krízisen, előbbre vigyük a kereskedelem és a beruházások ügyét. És ezt bizonyította számos egyezmény is, amely megszületett az energia területén, a környezetvédelem területén, a csúcs technológia területén és a KKV-kkal kapcsolatosan. Nagyon sok rendelés érkezett időközben Kínából. A második ok az optimizmusra. Számos olyan terv született, amelyeknek a célja, hogy segítse a vállalkozások kialakulását. A kínai kormány aktívan valósítja meg ezt a gazdaságélénkítő programot, és ennek már a kezdeti eredményei mutatkoznak is, és ez lehetőséget biztosít, több lehetőséget a külfölddel való együttműködésre is. Az európai vállalatok, amelyek erősek, technológiaiak és nagyon komoly tapasztalatokkal is rendelkeznek, nagyon jól szerepeltek. Az elmúlt hét hónapban Kína importja az Európai Unióból mindösszesen csak 12,2%-kal csökkent, és ez messze alul marad az átlagos 23,6%-nak. A kínai kereskedelmi kamara jelentése szerint a beruházások mértéke nagyban nőtt Kínában. A harmadik ok, Kína és az Európai Unió nagyon komoly piaci potenciállal rendelkeznek. Kína nagyon nagy piac, nagyon nagy a belföldi kereslet, és ahhoz, hogy ezt előbbre vigyük, ehhez komoly intézkedéseket hozunk, mégpedig a jövedelmi viszonyokat kell javítani, növelni kell a szociális biztonságot, és elő kell segíteni a belső fogyasztást. Ösztönözni kell a belső fogyasztást. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy 2010-ben Kína fogyasztói piaca több mint egy trillió euró értéket tesz meg, és a szolgáltatások terén pedig 500 milliárd euróval lehet számolni. Másrészt azonban ez lesz a világ legnagyobb fogyasztói piaca, és számos új lehetőséggel fog szolgálni az üzleti világ számára a negyedik ok, és ez talán a legfontosabb, hogy Kína továbbra is nyitni kíván, és továbbra is a win-win helyzetet kívánja elősegíteni. A WTO tagjai vagyunk, az általános vámok nagymértékben csökkentek 9,8%-ra, és több mint 104 területen nyitottunk. Az importunk is nagymértékben növekedett, 1,13%-kal az elmúlt időszakban. A jövőben Kína továbbra is bővíteni szeretné az importot, különös tekintettel a fejlett technológiákra, berendezésekre, gépészeti termékekre, alkatrészekre, erőforrásokra és nyersanyagokra szeretnénk elősegíteni a külföldi beruházásokat mindennek előtt a csúcstechnológia területén, az energia megtakarítás területén, valamint a környezetbarát iparágakban. Időközben természetesen bátorítani szeretnénk a kínai vállalatokat is, hogy jelenjenek meg külföldön, lépjenek túl a határokon. Hiszünk abban, hogy ez biztosítja a növekedést. Ha valaki külföldön fektet be, az elősegíti a helyi közösség és a helyi gazdaság fejlődését is. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahol fény vagy, ott árnyék is van mindig. És természetesen vannak problémák, viták a kereskedelmi kapcsolatokban és az üzleti kapcsolatokban. A kínai fél aggodalmat érez ezekkel kapcsolatban a dömping ellenes szabályozásokkal kapcsolatban, valamint, hogy nehéz a hozzáférés az üzleti vízumokhoz, nehéz ezeket megszerezni. Az Unió vonaszkodik, hogy nincs egyensúlyban a kereskedelem, nem megfelelő a piaci hozzáférés. Vannak tehát különbségek, és ahhoz, hogy erősíteni tudjuk a kapcsolatainkat gazdasági kereskedelmi téren, új megközelítésre van szükség, és új impetuszokra. Öt javaslatom lenne ezzel kapcsolatosan. Először is azt szeretném elmondani, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük majd a kereskedelmi és gazdasági együttműködésünket, mégpedig stratégiai, hosszú távú perspektívából. Az együttműködés olyan széles alapokon nyugszik, és olyan mélységeket ért el, hogy ennek minden bizonyal hatalmas hatása van a kapcsolataink más területeire is. És így folyamatosan szembesülhetünk majd azokkal a kérdésekkel is, amelyeket eddig nem oldottunk meg, de ezeket is be tudjuk vonni majd az együttműködésbe, illetve ennek keretében meg tudjuk oldani ezeket. Szeretnénk ezt holisztikusan megközelíteni, így törekszünk a szolid, szilárd partnerségre. És ez vonatkozik minden kereskedelmi és gazdasági témára, de természetesen a hatékony politikai együttműködésre, párbeszédre, amelyre szintén szükség van, nem szabad, hogy hagyjuk, hogy az egyes nehézségek vakvágányra vezessék ezeket a kapcsolatokat. Nagyon fontos a kölcsönös nyitottság elvének az alkalmazása, a kölcsönös előnyök hangsúlyozása. Az Európai Unió mindig is a szabad piacokat szorgalmazta. Kína a maga részéről szeretne a reform segítség segítségével is hozzájárulni ehhez. A nyílt, nyitott politika amelynek a célja a kölcsönös előnyök biztosítása, a közös növekedés. Ez az, ami meghatározó. Kína az Európai Unióval azon fog dolgozni, hogy nyitott piacokat biztosítson, és védekezzen a protekcionizmus ellen, kialakítson egy olyan helyzetet, ahol mindenki nyerő, mind a beruházás területén, mind pedig a lehetőségek területén is. És nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk ennek érdekében az ipari transfer területén is, a kereskedelem területén történt. Kína állami politikája az pozitív. Minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy elősegítse az importot, még a pénzügyi válság idején is. A harmadik szempont. És javítani kell az együttműködést, a kommunikációt, egy több szintű rendszert alakítottunk ki a párbeszéd céljaira, és ebben vezetők, csúcsvezetők, de ugyanakkor szakemberek is részt kell, hogy vegyenek, és ez nagyon hasznos, mert így el lehet hárítani a problémákat, és új lépéseket lehet elindítani. Az elmúlt év májusában például a 11. EU-Kína csúcs találkozón és egy második na, magas szintű párbeszéden meghatározó lépések történtek annak érdekében, hogy előbbre vigyük az együttműködésünket a válság idején, a válság közepette. A jövőben jobban kell élnünk ezeken a mechanizmusokkal. Segíteni kell a tapasztalatcserét, javítani az együttműködést, és az egyesetleges nézetkülönbségeket meg kell szüntetni. Végül pedig szeretnék a, a komplimenter előnyökre is építeni Kína nagyon komolyan előre haladt az iparosodás útján, és a munkaintenzív tevékenység háttérbe szorul. Az Európai Unió már egy teljesen fejlett gazdaság vezető szerepet játszik a tudományban, technológiában, számítástechnikában, marketing területén. Ezt mi is szeretnénk erősíteni a komplementer előnyök tehát fontosak, és ki tudjuk egészíteni egymást nagyon sok együttműködési területen. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet abszolút egyensúlyt biztosítani mindig és minden területen, azonban azt el kell érni, hogy egyre jobbak legyünk, egyre jobban megfeleljünk egymásnak, és ne pedig makacsul ö, védjük az esetleges elgondolásainkat. És folytatni kell a fejlődést, haladni kell a világgal. A világgazdaság jelenleg nagyon komoly nehézségeket él meg de ez új ösztönzést is adhat a növekedés számára. Az Európai Unió elősegíti a zöld gazdaságot, Kína pedig javítani szeretné az átalakulást, mint a gazdasági modell. Szükségünk van egymásra, és talán jobban, mint eddig bármikor, úgyhogy minden okunk megvan arra, hogy reménykedjünk abban, hogy szélesebb és intenzívebb lesz az együttműködés. Az energia megtakarítás és a környezetvédelem területén az együttműködésünk egy már mutat bizonyos eredményeket, azonban bizonyos területeken, mint például a csúcstechnológia, az európai korlátozások továbbra is akadályokat jelentenek. Nagyon reméljük, hogy ezeket lazítani fogják, mégpedig mi hamarabb. Igen, tisztelt képviselők! A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjaiként önök azok, akik a legtöbbet tudnak, és a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkeznek ezekről a kérdésekről és a kínai gazdaságról. Önök értik a mechanizmusokat, tudják, hogy milyen fontos a gazdaság és kereskedelmi együttműködés Kína és az Európai Unió között. Nagyon remélem, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk, és létre tudunk hozni egy olyan légkört az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, amely ezt előbbre viszi, és továbbra is elősegíti a kereskedelmet és a gazdasági együttműködést Kínával, és ez egyben hozzájárul az átfogó partnerséghez mindkét nép javára. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kezdete ennek az új bizottságnak, az új ülésszakban. Mindjárt az első alkalommal ilyen jelentős vendégeink vannak, ami nem csak a kínai kapcsolataink fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy mennyire fontos, hogy ez a szakbizottság más országokkal is majd hasonló közös üléseket tartson az elkövetkezendő öt év során. Köszönöm szépen. Most megnyitom a szót, vagy nyitom a lehetőséget a vitára. Először Szelber képviselő kapja meg a szót. Volna néhány kérdésem ő excellenciája számára. Az idei kínai csúcs találkozón a nagykövet úr is és a kínai fél megerősítették azt, hogy a kereskedelmi kapcsolatok nagyon fontosak a kínai gazdaság jövendőbeli növekedése szempontjából is. Miért tartják fent akkor továbbra is a protekcionista intézkedéseket? A kereskedelmi korlátokat ugyanígy fent kívánják-e tartani az EU-kínai gazdasági kapcsolatokban a jövőben is, és végül a kínai kormánynak mi az álláspontja az adó ösztönzőkkel kapcsolatban, amelyekkel a kínai területen megjelenő vállalatokat tudnák segíteni. Próbálják-e így támogatni, vagy így korlátozni a kínai területen működő gazdasági társaságokat? Elnök, nagykövető egyenként szeretne válaszolni a kérdésekre? Elnézést kérek, mondja a nagykövet úr. Nem sikerült tökéletesen megértenem a kérdéseit. Úgyhogy azt hiszem, hogy akkor talán az elnök azt javasolja a képviselőknek, hogy anyanyelvükön számol, szólaljanak fel, és akkor a tolmácsok tudnak majd közvetíteni. Akkor azt is lehet, hogy esetleg a képviselő kicsit lassabban beszél. Szeretne nagykövet úr tolmácsolást? A kettes számú kérdésre szeretne kettes csatornán tudja a nagykövet úr az angol nyelvet hallgatni. Nos, tehát akkor a következőket szeretném kérdezni a nagykövet úrtól. Kína azt fejtette ki, hogy a kereskedelem a gazdasági növekedés egyik alapja. Akkor a kínai kormány miért választja a protekcionizmust ahelyett, hogy ösztönöznék azt, hogy a kínai emberek a helyi termékeket vásárolják. És kívánják-e a vámmentességet a hosszú távon bevezetni, akár az EU-kínai kapcsolatokban is? Végül pedig szeretném tudni azt, hogy mi a kínai kormány álláspontja a tekintetben, hogy adó intézkedésekkel hogyan lehetne ösztönözni a külföldi cégek létrehozását Kínában. Ezek az ösztönzők továbbra is érvényben lesznek, vagy korlátozni kívánják ezeket majd? Elnök, a küldöttség bármely tagja felszólalhat, vagy válaszolhat természetesen, nem csak a nagykövet úr, hogyha kíván. A nagykövet úr. Kína jelen pillanatban minden protekcionista intézkedést ellenez. Ezek nem diszkriminatív intézkedések. Például a múltban, nemrégiben, egy nyugati médiumban bizonyos félrevezető információk jelentek meg azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket Kína hozott egyoldalú és szűklátó körül ö, véleményt fogalmazott meg ez a médium, és azt hiszem, hogy ez tévedéshez vezetett, hiszen idén júniusban az bevezetett politikánk azt célozza, hogy jogvédelemben részesítsük azokat a termékeket, amelyeket Kínában hoznak létre, akár kínai, akár Kínában működő külföldi cégek. Jelen pillanatban Kína nem tagja a közbeszerzésről szóló WTO megállapodásnak, ezért ez az intézkedés nemzetközi kötelezettségeinkkel nem volt ellentétben. Továbbra is folytatni fogjuk piacunk megnyitását, ahhoz, hogy a kormány a közbeszerzéseket szélesebb körből végezhesse. Tehát tovább fogunk nyitni, és tovább fogjuk folytatni a tárgyalásokat annak érdekében is, hogy a közbeszerzésre vonatkozó VTO egyezményhez lehető legközelebb csatlakozhassunk. Ascoltato con molto interesse la relazione dell'ambasciatore. Certamente azt is szeretném megkérdezni, mondja a képviselő, hogy egy másik képviselő feltét e- elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az EU és Kína kapcsolatokkal kapcsolatban milyen fejlődést tapasztalunk. Demokratikusnak és liberálisnak nem lehet száz százalékban nevezni, azonban az egész bolygó egyik biztonságának és stabilitásának egyik sarokköve az, hogy az EU-kínai kapcsolatok erős alapokon nyugodjanak. Nem csak a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontos ez, mondom, hanem az egész bolygó szempontjából. Az elmúlt öt év EU kereskedelmi deficitje, ha jól tudom, meg háromszorozódott. 50%-ról, vagy annál is kevesebbről, 150%-ra növekedett ez a deficit az exportunkhoz képest. Azt szeretném megkérdezni a nagykövet úrtól és az Európai Bizottságtól is, hogy hosszú távon, vagy akár a középtávú fenntarthatóság szempontjából milyen intézkedéseket hoznak, hogy ezt a teljesen egyensúly nélküli kereskedelmi kapcsolatot meg tudjuk változtatni. Természetesen ez szorosan kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amiről a nagykövet úr az imént már beszélt. Arról, hogy az európai termékek hogyan hozzáférhetőek a kínai piacon. Különösen érdekel engem egy másik egyezmény kérdése, amelyről jelen pillanatban tárgyalunk a kínai hatóságokkal, illetve még azt is szeretném megtudni, hogy a további piaci nyitásnak milyen lehetőségei vannak Kínában, különösen a szolgáltatás, bank és egyéb hasonló területeken, hogy az európai szolgáltatóipar jobban megjelenhessen Kínában. Ehhez kapcsolódik továbbá a dömping kérdése. Nem csak a tarifális dömpingre gondolok, hanem más formákra is, szociális, környezeti dömping, aztán az átláthatóság kérdése is, arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk egy-egy terméknek az eredetét lenyomozni, és azt, hogy milyen körülmények között lőtt létre az a, tér, az a termék a vegyi anyagok például. Ezeket nagy mennyiségben használjuk az európai és USA gyógyszeriparban. Az USA, az Egyesült Államok saját ellenőrzéseit hajtja végre a kínai vegyiparban. Az Európai Unió ilyen vizsgálatokat, ilyen ellenőrzéseket nem hajt végre Kínában. De a termékek nyomon követhetősége és illetve az előállításuknak az átláthatósága szempontjából szeretnénk megtudni azt, hogy milyen további intézkedéseket várhatunk a kínai hatóságoktól. Szeptemberben Kína számos VTO intézkedést kellene, hogy teljesítsen az autógyártás ágazatában. Három évvel ezelőtt kezdődött meg az a vita, ami egy VTO vitarendezési folyamathoz vezetett az EU-s autóipar, illetve a kínai autóipar közötti vitában. Az Európai Bizottság vagy a nagykövet úr esetleg tudna-e valamit mondani arról, hogy jelen pillanatban hogy állunk ezekkel a tárgyalásokkal? Ezek után frakcióként azt mondanám, hogy mi mindig kapcsolatainkat Kínával egységként, egy egészként tekintettük, tehát a kapcsolatainknak természetesen az emberi jogok is fontos részét kell, hogy képezzék. Sajnálatos módon ezen a nyáron számos fél megkeresett minket, és felhívták a figyelmünket a nyugati junani, észak-junani térségben zajló problémákra. Ezzel kapcsolatban esetleg meg tudná -e világítani a nagykövet úr, hogy mi történt azoknak az, azok az emberekkel, akiknek a nevét megtudtuk, de akikről már nem tudjuk, hogy ilyen pillanatban hol találhatóak. És még egy kérdés, egy kicsit szimbolikus kérdés persze. A Szaharov díjas kínai állampolgárral mi történt? szabadon elengedték-e, vagy folytatódik-e az ellene folytatott bírósági eljárás. Múlt decemberben nyújtottuk át, vagy ítéltük meg neki a Szaharov díjat, de azóta is nagyon kevés információnk van az ő tartózkodási helyéről. Még néhány kérdés. A kínai kormány, illetve a többi ázsiai ország közötti kapcsolat, különösen gondolok itt Tajvanra. Ezzel kapcsolatban a kína tajvan kereskedelmi kapcsolatok fejlődését nagyon fontosnak értékeljük. Azt hiszem, hogy az új tajvani kormány ezt a fejlődést meg fogja majd továbbra könnyíteni. A Dalai Láma látogatása Tájvánban azt hiszem, hogy következményekkel fog járni az önök kapcsolatával tekintetben, akár a kereskedelmi kapcsolatokra is kihatással lehet a láma látogatása de hát a kontinens és a sziget között mégiscsak talán számíthatunk további kapcsolatbeli fejlődésre. A japán parlament változás, választások nyomán is nyilván japán-kínai kapcsolatokban is külön változások lesznek, elnök a Szaharov-díj, stb. stb. kérdésekkel kapcsolatban szeretném a kolléga figyelmét felhívni rá, hogy ez egy kereskedelmi bizottság, úgyhogy korlátozzuk a témáinkat a külkereskedelmi kapcsolatokra. A, a nagykövet úr a szó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az elmúlt 30 évben a reformok és a nyitás ideje alatt Kínában nagyon nagyban koncentráltunk a gazdasági vál, reformokra, a gazdasági előrehaladásra, szociális, gazdasági, politikai, demokratikus területen is. Tehát az elmúlt három évtizedben hatalmas változásokra került sor, és ezek közül is a legnagyobb a gondolkodás megváltoz, megváltozása. Tehát hatalmas átalakulásra kerül sor. A demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok védelme ezen a területen is előre, sikerült előre haladni. Remélhetjük, hogy a külvilág tud objektíven is nézni Kínára. Hucsá ügyével kapcsolatban ő azt ő saját maga is bevallotta, hogy megszegte a jogot, és az ővele kapcsolatos eljárás, illetve tárgyalás teljes mértékben megfelel a jognak és az ezzel kapcsolatos erre vonatkozó előírásoknak. Ami a e, gazdasági fellendülést illeti, e, ezt szeretnénk fenntartani e, és fenntarthatóvá tenni, hiszen ez mindenki számára előnyökkel jár. Most egy bizonyos lendület ért el Kínát, és ennek következtében azért óvatosnak kell lenni. Ami a július 5-i balesetet illeti, ez összefügg a tavalyi esettel is. amelynek során erőszakos cselekedetekre került sor. A lászai incidenst is említem. Az európai közvélemény, illetve a képviselők is átfogó és objektív álláspontot alakíthatnak ki e, ezen incidenssel kapcsolatban. Ez most azonban a mostani e, kap ügyek, mostani párbeszédünk a kereskedelemre, kereskedelemre és a gazdaságra vonatkoznak, úgyhogy erre szeretnék inkább visszatérni. Ami a kereskedelmi egyensúlytalanságot illeti, Kína az egyik legnagyobb, leggyorsabban növekedő exportpiac. 2004-től 2008-ig 65%-kal növekedett EU Kínába irányuló exportja. Sok oka van a kereskedelmi egyensúly súlytalanságnak. A legfontosabb ok a nemzetközi kereskedelem és beruházás mm, hangsúlyának eltolódása. Az Európai Uniós cégek, amelyek Kínában működnek, amelyek Kínában állítják elő és adják el a termékeiket, ezek közvetlen Európai Uniós eh, exportot képviselnek. 2006-ban a kínai európai cégek 206,6 eh, eh, milliárd eh, USA dollárt termeltek, 91,7 milliárd USA dollárra rúgott a kereskedelmi deficit idén a Doha fordulóban e, is felmerült ez a kérdés. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban az a legsürgősebb és legfontosabb e, feladat, hogy az együttműködési szándékot valódi párbeszédé, gyakorlati lépésekké e, fordítsuk le, alakítsuk át. A meglévő keretben kell megpróbálni megoldani a problémákat és ez hozzájárulhat a meglévő vitás ügyeknek a rendezéséhez. A dohai forduló remélhetőleg az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat 100%-ban sikerül betartani, és további elkötelezettségeket kell vállalni antidömping ügyekkel kapcsolatban. Láttuk, hogy az antidömping, antidömping ügyek Kínával szemben megint csak elszaporodtak rövid időn belül, és romlik a helyzet, az annak tekintetében, hogy egyes cégekkel kapcsolatban nem fair módon jártak el. Azonban látjuk, hogy Európa és Kína között nagyobb az együttműködés, mint a verseny, és nagyobb a jó szándék, mint a súrlódások. Szeretnénk több üzleti lehetőséget és vállalkozási lehetőséget teremteni, és remélhetőleg az antidömping ügyek ellenőrizetlen szaporodásának sikerül gátat szabni. Reméljük azt is, hogy párbeszédben maradunk, konzultációt folytatunk továbbra is az antidömping ügyekkel kapcsolatban a vállalatok érdekében. Elnök? Nos, Felmerült még egy kérdés, azt hiszem a partnerségi egyezményekkel kapcsolatban, megállapodásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottságot kérem, hogy válaszoljon erre. Igen, ami a partnerségi és e, együttműködési egyezményt illeti, hát egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült olyan gyorsan előre haladni, mint ahogy ezt reméltük volna. Három cikkben sikerült megegyezni eddig, de gyakorlatilag több mint 20 cikkben kellene megegyeznünk, úgyhogy ebben a összefüggésben kell ezt értékelni. Másfél év alatt háromban sikerült megállapodni, hát ezért egy kicsit csalódottak vagyunk. A kínai oldal eh, elkötelezett, kötelezettséget vállalt, hogy eh, hamarabb, gyorsabban fog haladni e, ez, e, ez év őszén, és remélhetőleg a csúcs találkozóra sikerül néhány e, cikkben még megállapodni. Kérem a képviselőket, mondja az elnök, hogy kb. két percre korlátozzák a kérdéseiket, mert ez a két perc még mindig több, mint amennyi időt általában a plenárison kapunk, úgyhogy elég luxus időbeosztás ez. Kérem mindenki próbálja korlátozni magát. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagykövet úr, nagyon örültem annak, amikor hallgattam a kétoldalú kapcsolatokról, illetve többoldalú kapcsolatokról szóló beszámolóját, EU-Kína kapcsolatokra gondolok. Volt egy olyan megállapod, megállapítása, mely szerint az, a kínai fél szenved az antidömping intézkedésektől. Szerintem egy kicsit túlzás, ez csak az Európai Unióba érkező kínai termékek egy százalékára vonatkozik. Tehát egy százaléka érintett csak ezeknek a termékeknek, és azt hiszem, hogy figyelembe véve azt, hogy az Európai Unió számára mennyire hátrányos az egyenlőtlenség, a kereskedelmi mérlegünk közötti egyenlőtlenség, ez az egy százalék elenyésző számnak tekinthető. Európa rendkívül hasznosnak tartaná azt, hogyha a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését újra lehetne indítani. Első kérdésem azon intézik, amelyeket a hamisítás és a kalózkodás ellen hoznak, vagy kívánnak hozni Kínában a szellemi tulajdonjog védelme érdekében sikerül, be tudna-e számolni valamilyen hatékony előrelépésről ezen a területen? Második kérdésem pedig azt a kötelezettségvállalást illeti, amelyet Kína vállalt a Kopenhágai konferencián a klímaváltozással kapcsolatban. Lesznek-e konkrét intézkedések ennek nyomán, amelyeket Kína meghoz annak érdekében, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentse? Köszönöm. Köszönöm szépen, látom, nagyon tapasztalt a kollega, két percre korlátozta magát pontosan. nagy követ úr. A szellemi tulajdonjogok védelmét illetően, hát erre Kínának is szüksége van, hogy a független fejlesztéseit, innovációit saját maga is védeni tudja, és innovációs országgá váljon. Szeretnénk erősíteni a jog végrehajtásának, végrehajtására való törekvéseinket is. Ez büntető végrehajtással is jár. Elmondhatom, hogy az elmúlt években a végrehajtás a jog érvényesítése, illetve a szigorú érvényesítési eszközök alkalmazása példátlan volt. Azt hiszem, hogy az előrehaladásunk, hogy előrehaladásunkról számolhatok be ezen a területen volt egy ügyünk, amely komputer szoftver, amely komputer szoftverekkel volt kapcsolatos, e, e, és itt bírósági ítéletekre, ítéletre is e, sor került, amely a szellemi tulajdonokra vonatkozott. Elmondhatom, hogy ebben az, ügy, az ebben az ügyben hozott ítélet mérföldkőnek számít a szellemi tulajdonjog védelmében Kínában. Ami a klímaváltozást illeti, ez a téma nagy nemzetközi figyelmet kap az Európai Unióban is, és az EU és Kína közötti párbeszédben is sokszor felmerül ez a kérdés csúcs találkozókon például. Kína a klímaváltozás elleni harcban szeretne lépéseket hozni, energia megtakarítással például, és megfelelő politikával. Annak érdekében, hogy fenntartható politikát dolgozzunk ki, és tartsunk fenn. Kína nagy előrelépéseket tett már. Az energia hatékonyság javításával kapcsolatban először is, másodszor pedig szeretnénk elérni a 20%-os energiaintenzitás csökkentést 2010-re, 2005-höz képest. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor ez megfelelne egy, 1,5 egész 5 milliárd tonnás széndiokszid megtakarításnak. Ez lenne a legnagyobb egy ország által megvalósított, egyetlen ország által megvalósított hozzájárulás az emisszió csökkentéshez. Az energiastruktúra megváltoztatása, tehát az energia megtakarítás, a, fe, a megújuló energia felhasználása nagyon fontos. Több mint 300 milliárd jennyi beruházás valósul meg jelen pillanatban az energia megtakarítás területén Kínában. Ami a történelmi felelősségünket, felelősséget illeti, amelyet a fejlett országok viselnek, most nekik legalább 40%-kal kellene csökkenteniük 2020-ra a kibocsátásukat, az 1990-es szinthez képest. És ehhez megfelelő politikákat kell elfogadniuk. A kopenhágai konferencián ezt az álláspontot fogja képviselni Kína. Köszönöm. Uh, Merci, Monsieur le Président. Uh... képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság képviselőtől hallottuk, hogy egy nagyon ambíciózus megállapodást szeretnének kötni Kínával. Természetesen nem szabad kereskedelmi megállapodásról van szó, de mindazonáltal fontos rendelkezéseket tartalmazna a szellemi tulajdonjogok védelmében. Milyen módon és milyen határidővel tudnak a jelenleginél sokkal pontosabb megállapodásra jutni ezen a területen, hogyan tudják elérni az Európai Bizottság ezen ambiciózus célját, és mikorra tervezik ezt nagykövet úrhoz az a kérdésem, hogy a dokumentumának beszédének utolsó előtti bekezdésében, amikor a zöld gazdaságról és a klímaváltozás elleni küzdelemről volt szó, ezzel kapcsolatban a technológiai együttműködéssel kapcsolatos aggodalmakra hívta fel a figyelmet. A Kopenhága nyomán kicsit el tudnál mondani pontosabban azt, hogy milyen európai korlátozásokra utalt, melyek azok a technológiák, amelyeket érint Kopenhága perspektívájában az ő által említett intézkedés sorozat. Elnök, köszönöm. Először a bizottságnak adom meg a szót. Eh, eh, indeed, we have, uh, we are in the process. Valóban most haladunk a folyamat közepén vagyunk, hogy kidolgozzuk a tervezetet, és azt gondolom, hogy világos ezekből a szövegekből kiderül majd, hogy melyek azok a területek, amelyeket kulcsfontosságonak tartunk, beruházás, szolgáltatás, cégalapítás és hát a kereskedelmi akadályok kérdése, hát feltételezem, hogy ezek voltak a legnehezebb, és lesznek a legnehezebb viták, de a fejezetek mindegyike ott van a tárgyalóasztalon, úgyhogy ezek azok, ahol nehéz az előre lépés, de az világos, hogy a szövegnek melyik része az, amiben sikerült megállapodni, és hol vannak még problémák, tehát mi az, ami könnyű, és hol lehet nehezebben előre haladni. De hát ez megy tovább a jövő héten, vagy azt követően. Köszönöm szépen, nagykövet úr! a csúcs technológiai együttműködést és az általános helyzetet illetően az Európai Unió ugye a legnagyobb szállítója Kínának a technológia területén, és és itt mindenképpen tudjuk erősíteni a kapcsolatainkat a magasan fejlett technológia importtal, már mint Kínába. Köszönöm szépen, elnök úr. Én arról szeretnék szólni, amiről Kazak úr beszélt. Ugye ő említette, hogy a szellemi tulajdon kérdése milyen fontos. Ugye itt is nagyon sok pénzről lehet szó. Nagykövet úr, azt hiszem, hogy Kína valóban szeretné előbbre vinni a szellemi tulajdon ügyét, mondja is ezt folyamatosan. Az elmúlt években azt láttam, hogy a szellemi tulajdon védelmének a hiánya valóban problémát jelent nem megfelelő a védelem eddig, és nagyon sok európai vállalat meg sem akar jelenni Kínában. Én holland vagyok, és nagyon sok holland vállalat szeretne persze jelen lenni a kínai piacon, de nem teszi. Ezért lenne fontos előbbre vinni a szellemi tulajdon védelmét. Egyetért ezzel támogat bennünket ebben, mert ez fontos előfeltétele a kereskedelem erősítésének. Egy kérdés a bizottsághoz. Nagyon örülök, hogy az elmúlt években erőfeszítéseket tettek a szellemi tulajdon kérdését elősegíteni, de azért ez egy kényes kérdés, de nagyon fontos. Azok az akciók, amelyekre sor kerültek a hamisítások ellen, hogy ezeket felderítsék, ezek fontos intézkedések, különösen a gyógyszerek területén. De hát szeretném tudni, hogy most mi a helyzet. Ugyanez közvetlenül a fogyasztókat érinti Hollandiában és az Unió összes többi országában, most mindegy, hogy ezek a hamisított gyors, gyógyszerek Kínából vagy honnan is jönnek. Igen, hm, köszönöm, akkor kronológikusan megyünk tovább, nagykövet úr először. A védelmet illetően említettem, hogy a kínai kormány tudja, hogy miről van szó. Itt nem a hozzáállásról van szó, hanem ez a saját szükségletünk is, hogy javítani kell a környezetet ezzel kapcsolatosan. A jövőben továbbra is meg fogjuk valósítani a jogszabályokat, és erősíteni fogjuk a közvélemény figyelmét és egyáltalán a tudatosítását ennek a kérdésnek, akár, a, akár a, a, az oktatásban is. Mi egy nagyon nagy ország vagyunk, és nagyon bizonyos területeken nem olyan gyors az előre lépés, de ezt az álláspontunkat már elmondtuk, hogy részünkről megvan az akarat. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy a gyógyszerekre kérdezett rá, hát pontos számadataim nincsenek a hamisítványokra, de hát meg fogom nézni, és majd eljutatom önnek az adatokat. Amit azonban el szeretnék mondani, az az, hogy a gyógyszeripar területén sok kérdéssel foglalkozunk. Kínával együtt nagyon sok olyan kérdés van, például a hozzáférés, az új gyógyszerek megjelenése a piacon, és azt gondolom, hogy egyszerűbb lesz, hogyha a tényeket összefoglalom majd, és ezeket eljutatom önöknek, amelyek magukban foglalják majd ezeket a hamisított gyógyszereket is. Igen, David? Csak egy rövid kérdés. Szeretnék visszatérni egy korábban említett kérdésre, a csúcstechnológiai termékekkel kapcsolatos megszorításokra. Az Európai Unió egyszerűen nem bízik a szellemi tulajdon védelmében. Ez áll a háttérben. Mi persze, hogy segítenénk, és elősegítenénk a high-tech transfert, és ez hozzájárulhat a környezet jobbításához is, ha biztosak lennénk abban, hogy a szellemi tulajdonvédelme biztosított. A második kérdés, és örülök, hogy szólhatok erről, ugye a dollár árfolyam és a kínai árfolyam. Ez egy nagyon, ez egy örökös kérdés, ugye önök lebegtetik és a valutát, és ami az infláció kockázatot illeti Kínában, ez kiválthat bizonyos egyensúlytalanságokat, de hát ha ez változna, akkor elindulhatna még jobban a világkereskedelem. Hongkongban, Hongkonggal kapcsolatban hiszik azt még mindig, hogy gazdasági értelemben ugye egy ország két rendszer, ez működik? Kína és Hongkong vonatkozásában? Nem lesz az egy gazdasági térség egyszer? Nagykövet úr, köszönöm. Mint már mondtam, a lényeg az, hogy jobb befektetői, befektetési környezetet teremtsünk, ehhez fontos a szellemi tulajdon védelme. Mindkét fél erőfeszítéseket tesz ebben az irányban. Ez egy nagyon lényeges terület. A második dolog az árfolyammal kapcsolatosan. Július óta, 2005. júliusa óta, amikor kínai, Kína megkezdte az árfolyam reformot, akkor az érték 20,1 százalékkal változott, aztán 1,8-al, meg 1,3-mal a dollárral, az euróval és a japán ilyennel való viszonylatban, és ez persze a kereslet és a kínálat alakulásától függ. Egy valuta kosárt, kosarat veszünk figyelembe, ez ára lebegtetés hátterében. A piaci kereslet és, és kínálat a, az, ami igazán meghatározza az árfolyamot, és ez a rendszer növelte az árfolyam rugalmasságát. A kínai kormány továbbra is szoros figyelemmel kíséri a valuta árfolyam változásokat a nagy nemzetközi valuták területén, és a fokozatosság elve meghatározó, és így fogjuk a saját árfolyamunkat alakítani, és ez majd ki fog alakítani egy viszonylagos stabil árfolyamot. Hongkonggal kapcsolatosan 1997 óta létezik ez az egy ország, két gazdasági rendszer politika, és ez meg is valósult számos területen Hongkongban. Ahhoz, hogy megőrizzük Hongkong stabilitását, akár a nemzetközi pénzügyi válság idején, a globális gazdaság válsága idején. Kína mindent megtett annak érdekében, hogy megőrizze Hongkong gazdasági stabilitását. Úgyhogy Annyit szeretnék mondani önöknek, kedves képviselők, hogy Hongkong stabil, a gazdasága fellendülőben van. Köszönöm. Köszönöm. Portugália, Makau, ugye? Te három országot is kellene megemlíteni. Nem, mert az... Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel hallgattam a javaslatot. amikor a kereskedelemről beszélünk, akkor mindig nagyon fontos a szociális szempontot is figyelembe venni, és a szociális normákat tiszteletben tartani. Számos kollégám is felhívta a figyelmet erre, és a szociális szempontok például a dömping tekintetében is nagyon fontos szerepet játszanak a kereskedelmi kapcsolatokban. Mi a véleménye a nagykövet úrnak a munkavállalók jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban, a szakszervezetek alkotásának szabadságával kapcsolatban, illetve a kényszermunka, a gyermekmunka, valamint a tisztességes munka kérdéskörével kapcsolatban. Ezek nem kicsi kérdések, és még az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolatában is komoly szerepet játszanak. Januárban rámutattunk már a január a munka kérdéskörére. Nagyon fontos az EU-nak az is, hogy lássa, hogy ebben az utóbbi időben mivel nem látunk előrelépést ezeken a területeken, esetleg a jövőben várhatunk-e ilyesmit? Köszönöm szépen, nagykövet úr. Azt hiszem, tudják, hogy Kína lakossága mekkora, még mindig csak félúton járunk az iparosodás felé, azért Kína a legnagyobb fejlődő ország, a gazdasági és a társadalmi fejlődés sok problémát vet fel, és hát ezen nem is kell csodálkozni. De a kínai kormány álláspontját illetően nagyon szigorú rendszerünk van. Szeretnék szigorú rendszabályokat foganatosítani, megvalósítani. Másrészt azt is hiszem, hogy Kína közelít a millenőmi célokhoz, vagy legalábbis tartja a menetrendet a szegénység csökkentését, illetően a szegény lakosság a 250 millióról csökkent, és ma már valamivel több mint 11 millió emberről mondhatjuk el, hogy abszolút szegény, mindazonáltal nem, a napi egy dollárból élők aránya még mindig nagyon nagy Kínában. Nagyon sokaknak van szükségük munkahelyre, támogatásra, különben nem tudják a családjukat eltartani. Úgyhogy itt problémák vannak, lehetnek, de azt hiszem, hogy ez együtt jár a fejlődés folyamatával Figyelembe kell venni mindig a helyi körülményeket, Kína fejlettségi szintjét is, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék visszatérni egy számomra fontos kérdésre. E, nagykövet úr tökéletesen tudja, hogy egyáltalán nem vagyunk a külkereskedelemben egyenlőek, azért mert nem ugyanazokat a szabályokat tartjuk be, akár az egészségügy, akár a környezetvédelem, akár a szociális kérdésekről van szó. Tehát egyáltalán nem vagyunk egyenlőek, és állampolgáraink szemünkre hányák azt, hogy hagyjuk a környezeti, illetve a szociális dömpinget. Az ön őszinte véleményét szeretném kikérni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Két lehetséges megoldás van ugyanis, az egyik, hogy azok az országok, akik ezeket a normákat tiszteletben tartják, azok korlátokat építenek be és védik magukat azoktól az országok, akik nem tartják be. A második megoldás az az, hogy azok az országok, amelyek nem tartják be ezeket a szabályokat, beleegyeznek, hogy a jövőben be fogják tartani, de valamennyi harmonizációra, valamennyi egymáshoz való közeledésre szükség van ahhoz, hogy akár fentről is, hogy az egészségügyi, szociális és környezeti helyzet javuljon Kínában, és elfogadhatóbbá váljon számunkra is. Visszautalnék még a kollégámra is, aki a kínai munkavállalók munka körülményeire utalt, illetve a gyermekmunkára. Ratifikálták-e már a az ILO gyermekmunkára, illetve munkakörülményekre vonatkozó egyezményét ezzel kapcsolatban, és a Kopenhágát illetően pedig azt mondta az első beszédében nagykövet úr, hogy nem tudnak tökéletesen fellépni a klímaváltozás hatásaival szemben addig, amíg a technológiai transfert blokkolja az Európai Unió. De az a kérdésem, hogy konkrétan milyen technológia transferére utalt, Konkrét választ várok, és nagyon szépen köszönöm. Um, Madam Sellers, what I might do is... Köszönöm. Először akkor megkérdezem a nagykövet urat, aztán majd a bizottság képviselőit is, hogy mondja el a véleményét azzal kapcsolatban, amit ön említett. Tehát először a nagykövet úré a szó. Mint mondtam, a kínai kormány álláspontja szerint sikerült létrehozni azokat a jogi kereteket, amelyek magukban foglalják a megfelelő munkaügyi szabályokat. A gyermekmunka elítélését illetően, ha vannak problémák, akkor ezek nagyon távoli, messze fekvő területeken lehetnek Kínában, de hát ez Kína helyzetéből, adottságából következik a környezetvédelmet illetően Sokat beszélünk a kereskedelmi egyensúlyról, illetve annak hiányáról, meg a tisztességes versenyről. Hát önök lehet, hogy úgy érzik, hogy sok olyan termék, amiket önök használnak, amelyek jó minőségűek és alacsony áruak, hogy ezeket Kínában gyártják meg, a szennyezés is kínában jön csak az egyensúlytalanságokat veszik figyelembe a különbségeket, de hát azért több perspektíva is létezik ezeknek a kérdéseknek a megközelítésére. Biztonságot kérdezem, szeretne szólni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Igen. Úgy tűnik, hogy a fenntartható fejlődés, meg a munkaügyi standardok, ezek részét képezik a tárgyalásoknak, és nem csak az egyes találkozókon vetjük fel. Ez egy folyamatos párbeszéd a relaxes kollégák és a kínai kormány között mielőtt a különböző egyezmények ratifikálásra kerülnek. De a kereskedelem területén mi mindig is fontosnak tartottuk ezt az EPA szempontjából, hogy meglegyenek a hatástanulmányok. És szorosan megvizsgáltuk minden esetben ezeket a tanulmányokat, amikor elkezdődtek a tárgyalások. És talán annyit még elmondanék, hogy hogy ezt külső tanácsadók végezték, elérhető nyilvánosan is ez a jelentés. Ez az a mód, hogy mi megpróbáljuk a munkánkat alakítani. Köszönöm. Utolsó kérdés, Joe Higgins. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem a bizottsághoz szól. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy Kína a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, és utalnék arra is, hogy a középosztály egyre szélesebb réteget képvisel Kínában, ők egyre többet tudnak majd vásárolni tőlünk. Azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy hogyan tudják összeegyeztetni azt, hogy egy oldalról azt erőltetik, hogy Kína piacgazdasággá váljon, ennek persze egyik előfeltételét már sikerült elérniük, az, hogy az állami torzításokat kivették a privatizációs folyamatból, de azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük a privatizációval kapcsolatban? Azt, amit annyira erősen próbálnak ráerőltetni Kínára, ez óriási következményekkel jár. A munkavállalók megélhetésével és életével kapcsolatban. Például júliusban a Gilini Tangwell acélművekben 20 ezer munkavállaló veszítette el 30 ezerből az állását. Komoly reakciót váltott ez ki, de néhány héttel később az ő tiltakozásuk ellenére a Henan provinciában ugyanez a helyzet állt elő. A munkavállalók helyzete nagyon súlyosan romlott annak következtében, hogy magán kapitalista nézetű kezekbe került a gyár, amiben dolgoznak. A globális érdekek, vagy akár EU, multa, EU-s multinacionális cégek a saját or országukban alkalmaznak több millió munkavállalót, anélkül, hogy figyelmembe vennék az ő jogaikat, akár gyerekeket is alkalmaznak külföldi országokban. Hogyan tudják ezt elviselni az Európai Bizottság képviselői, és hogyan tudják azt ráerőltetni Kínára, hogy a leginkább kihasznált munk, ö, munkásokat, akik Kínában élnek, ezt mindenki elismeri, még rosszabb helyzetbe hozzuk azzal, hogy ráerőltetjük Kínára azt, hogy ilyen kiméletlen kapitalisták privatizálják a megmaradó állami cégeket. Szerintem ez ellentmondásos, és ezt szeretném tudni, hogy hogy fest az Európai Bizottság gondolkozása akkor, amikor ezeket a kérdéseket vitatják a kínai partnerrel. Aztán hogyan tudják megvédeni magukat, hogyan tudnak szerveződni a munkavállalók, például Kínában. Ezzel kapcsolatban mit tud az Európai Bizottság elmondani, és mit teszünk a munkások érdekében? Köszönöm, elnök, bizottság. A piacgazdasági státuszra utalván azt hiszem el kell mondanom, hogy nem az Európai Bizottság próbálja ezt ráerőltetni Kínára. Ez a kínai kormány saját döntése volt, hogy szeretnék elérni a piacgazdaság státuszt. Ami a privatizációt illeti, ez is leginkább a kínai kormány politikája, ráadásul az Európai Bizottság nem is lenne képes lenyomni a kínai kormány torkán ilyen intézkedéseket. De természetesen erre majd a nagykövet úr is bizonyára kitér. Ami az európai cégeket illeti, amelyek Kínában működnek, úgy gondolom, hogy nagyon sok közülük nagyon aktív a szociális és jogi normák bevezetésével kapcsolatban nagyon jó szociális és munkakörülményeket biztosítanak a vállalataikban, és szerintem nem igazságos. Azt, azért, mert van néhány piaci alapú cég, amelyik rosszabbul bánik a munkavállalóival, mint egy állami cég, ezt általánosítanánk az összes európai cégre. De nyilvánvaló, hogy támogatjuk azt, hogy a szociális felelősségről a párbeszéd folytatódjon a mi vállalatainkkal is, akik Kínában jelen vannak. Számos szemináriumot tartottunk, és aktív párbeszédet folytatunk velük továbbra is. A trade főigazgatóságnál is, illetve a kül, külügyi főigazgatóságnál is együttműködünk ebben a tevékenységben a kínai kormányjal. Elnök, köszönöm. Szeretném Helen Kellnek az Európai Bizottság részéről megköszönni, hogy eljött hozzánk erre a mai ülésre, illetve a nagykövet úrnak is szeretném megköszönni azt a szakbizottság nevében, hogy eljött ön hozzánk. Nagyon fontos a folytatódó munkánk során az, hogy a kapcsolatainkat javítsuk Kínával, és továbbra is ilyen jók legyenek. Genfben a miniszteri ülésen is ott lesz um, képviselőnk valamikor november végén, december elején. Talán esetleg ön is elősegíthetné, hogy az önök kereskedelmi miniszterével ott egy találkozót szervezhessünk Genfben. És végül talán elnök, illetve nagykövet úr, lehet, hogy már ezzel túl messzire megyek, de a külkereskedelmi bizottság továbbra is gondolkodik abban, hogy éves látogatásokat tegyünk egyes országokba. Szeretnénk esetleg Kínába is ellátogatni, amennyiben ez önöknek is megfelel. Nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Tovább lépünk a 12-es napi rendi pontra. A nemzetközi gazdasági és pénzügyi válsághelyzet hatása a nemzetközi kereskedelemre. Úgy gondolom jogos azt mondani, hogy hát nem, először inkább talán hagyom, hogy aki nem szeretne továbbra is itt maradni körünkben, az kimenjen a teremből, mielőtt megadnám a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök, nagykövet úr. Right. Impact of economic and financial crisis situation on international... Nos, a nemzetközi gazdaság és pénzügyi válsághelyzet hatása a nemzetközi kereskedelemre. Nos, mindannyian tudatában vagyunk a helyzetnek, a kínai na- nagykövet is tájékoztatott bennünket erről, globális helyzetről van szó, és a, gaz- a pénzügyi válságnak a hatása Európára és például az én hazámra is rendkívül aktuális és negatív. Az Európai Bizottságot kérdezem, eh, hogy esetleg tájékoztatnának-e bennünket arról, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Eh, soha nem szabad elfelejteni, hogy esetleg a dohai fordulót le lehet zárni, és ez is talán segíthetne a pénzügyi válság minél hamarabb megoldásában, lezárásában. Minden egyes ország segíthet abban, hogy hogy minél hamarabb végére érjünk ennek a válságnak, és megoldási lehetőségeket találjunk erre. Remélem, hogy az Európai Bizottság is segíthet nekünk ebben, kicsit kontextusban helyez, kontextusba helyezi a jelenlegi helyzetet. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság képviselőit, és kérem, hogy tájékoztasson bennünket. Mr. Chairman, um, perhaps I should uh, Tisztelt elnök úr, először is szeretnék gratulálni önnek és az képviselőtársainak, eh, akiket megválasztottak vagy újra választottak az INTA bizottságba, és remélem, hogy eh, sikeres eh, törvényhozási ciklus vár erre a rendkívül fontos szakbizottságra. Szeretném önöket biztosítani a támogatásunkról és az együttműködési szándékunkról. Néhány szót szólnék magamról először is. Ez az első napom a DigiTrade közgazdászaként, vezető közgazdászaként, és nagyon örülök annak, hogy az első feladatom a munkakörömben az az, hogy ennek, ezt a szakbizottságot tájékoztathatom ezen mindannyiunk számára rendkívül fontos kérdésről. Azt is el kell mondanom, hogy mi is ez a fő közgazdász, vezető közgazdászi osztály a Digitrade-en belül. A legfontosabb feladatunk az, hogy magas, jó minőségű gazdasági elemzéseket készítsünk a különböző politikákról. Emellett segíteni próbálunk a DG-nek a politikáinak a végrehajtásában, és a prioritások kidolgozásában az új kereskedelem politikai intézkedések területén. Ez persze nagyon fontos az együttműködés a többi műveleti osztályjal, és egyáltalán fontos látnunk azt, hogy milyen gazdasági aspektusai vannak a különböző politikáknak. Nos, a globalizáció, illetve versenyképesség és egyéb politikai részterületeken a kereskedelem mainstreamingjének a megvalósulása a feladatunk. Végül pedig a transzparencia biztosítása is fontos számunkra, fontos feladatunk, statisztikát állítunk rendelkezésre a közvélemény számára, a civil társadalom számára, illetve természetesen a bizottság számára. A trade ben e, ezen három pillérre alapulva a gazdasági válság hatását e, elemezzük e, és értékeljük a kereskedelem politikára és a kereskedelemre, és megpróbáljuk a kereskedelem politikát felkészíteni arra, hogy válaszoljon erre a hatalmas kihívásra. Amit én szeretnék elmondani, Elnök úr, ez három kulcsfontosságú üzenetre korlátozódik. Szeretnék végigmenni a válság kereskedelemre vonat, kereskedelemmel kapcsolatos aspektusaira, aztán az eddigi politikai válaszokat e, e, összefoglalám, és azt, hogy milyen kiútak vannak ebből a válságból. Hogyha csak három szót használhatnék. Azt mondanám, hogy gyors, komoly és szinkronizált válságról van szó. Azért gyors, azért hirtelen, mert az a válság első három hónapjában 40%-os csökkenésre került sor. Komoly azért, mert sok elemző szerint a nagy 29-32-es válságnál is nagyobb válság várható, és hogy EU aspektusba helyezzem ezt, elmondhatom, hogy 342 milliárd euró rúg eddig ez a kár. Ez azt jelenti, mintha Franciaország az összes 2008-as exportbevételét elvesztené, vagy akár Olaszország, vagy Spanyolország és Portugália együtt. 2008 nagyon fontos év volt a nemzetközi kereskedelemben. Tehát az összes politikai döntéshozónak feladata az, hogy megfelelő választ találjon ezekre a kihívásokra. Nos, a, a válságnak ugyanolyan fontos jellemzés, jellemzője az, hogy szinkronizált válságra került sor. A második világháború után ez az első olyan válság, amelyből senki nem menekülhet. Mindenkit érint. Röviden említeném a kulcsfontosságú elemeket, és persze visszatérhetünk bármelyik jellemzőre, amely külön érdekli önöket, és, szeretnék, és ez, hogy szer, ha szeretnék, hogy ezeket kifejtsem. Csak néhány dolgot említenék. Először is a világ 2009-ben válságban van. Globális szintű csökkenésre kerül sor, 1,5%-ot prognosztizál az IMF, ez elég komoly visszaesés. A válság nem egyforma módon hatott az összes gazdaságra. E, az EU-ra, Japánra, az Egyesült Államokra, tehát a fejlett gazdaságokra negatívabb hatást gyakorolt. És sok fejlődő ország, bár sok fejlődő országra bár hatással volt, de nem olyan mértékben, mint a fejlett országokra. Mindez nem jelenti azt, hogy a világkereskedelem általában jó állapotban lenne. A WTO erre az évre körülbelül mínusz 12 százalékot mínusz 12 százalékot prognosztizál, a jövő évre egy enyhe növekedést, 1 százalékos növekedést. Nos, a következő ö, dia azt mutatja, hogy a 2005-ös szintre estünk vissza. Az eddigi e, lépéseink, amelyek az külpiacokhoz való hozzáférést illették, illetve az export élénkítését, nos, ezekben visszaestünk a 2005-ös szintre. A a válság nélkül a piros vonal, a zöld vonal fölött kellene, hogy legyen, hogyha az export rendjét követjük a válság nélkül. Jelen pillanatban még túl korai megmondani azt, hogy a kereskedelem mennyiben fog helyreállni, mikor fog a 2008-as szintre kerülni. Egyelőre csak azt tudjuk modellálni, hogy válság nélkül mi lett volna a helyzet. A válság szinkronizált válság volt, a nagy gazdaságok esetében láthatják ezt a hatalmas csökkenést. Gyakorlatilag szabad esés valósult meg az nagy gazdaságokban, a jelentős gazdaságokban, még e- egy, néhány hónappal ezelőttig is érvényes volt ez. a havonta rendelkezésre álló kereskedelmi adatok alapján enyhe növekedést látunk az elmúlt hónapban. Tehát gondol, van okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy a mélyponton túl vagyunk a kereskedelem alakulásában. az enyhülés tehát itt van, lassan kezd fölépülni a gazdaság. Itt a volumenekről láthatnak egy diát, és nagyon fontos látni azt, hogy a kék vonal a legutóbbi statisztikák alapján tehát ez a világkereskedelmi volument mutatja, ez is kezd növekedni. Itt a világkereskedelem alakulását modelláltam ezen a dián a nagy gazdasági válság alatt. Ez a rózsaszín vonal és a kék vonal pedig a jelenlegi válságot mutatja. Tegnap Merkel kancellár nagyon, ó, nagyon nagy óvatosságra intett a válságból való kilábalási stratégiákkal kapcsolatban. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen láthatjuk a nagy válságot mutató vonalból, hogy E, egy éves szabadesés után négy hónapos javulásra került sor, az emberek azt hitték, hogy, hogy túl vannak a mélyponton, aztán négy éves további csökkenés következett, tehát valóban egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni azzal kapcsolatban, hogy tanulnunk kell a korábbi e, korábbi e, esetekből, és el kell kerülnünk a korábbi hibákat. Tehát az óvatosságra kell inteni mindenkit. Ami a kereskedelem politikai válaszokat illeti, a, nem a kereskedelem okozta a válságot, a kereskedelem az az, az eszköz, amelyel a e, válság megoldásához közeledhetünk, a válságból való kilábaláshoz közeledhetünk. Európa több évtizedes közös kereskedelem politikára tekinthet vissza, és nem szabad a protekcionizmusba menekülni. A protekcionizmus a nagy válsághoz hasonló válsághoz vezetne. Mélyítené a válságot. Két fontos politikai eszköz van itt. Egyszerű üzenet ez, nyitva kell tartani a piacot. Az első mechanizmus nagyon fontos szerepet játszott a válság követésében, válságot követő időszakban, ez a WTO eszköze. Azok vannak olyan országok, amelyekben nem voltak szabályok arra vonatkozóan, hogy milyen állami támogatást lehet nyújtani, közbeszerzésekre nem voltak szabályozások, illetve vámokra. Na most ezeket is, ezekre is születtek szabályok. Persze tudjuk, hogy a WTO-ban is vannak kiskapuk, ezeket próbáljuk a G20-as együttműködéssel zárni. A G20-nak a célja az az, hogy hasonlóan gondolkodó országok közösen próbáljanak olyan megoldásokat találni, amelyekkel kilábalhatnak a válságból, és amelyek nyilván hatással vannak a kereskedelemre is. Ezen eszközökkel együtt elmondhatjuk, hogy eléggé hatékonyak voltunk abban, hogy a legrosszabb szenáriót elkerüljük, elkerüljük a jelenlegi válságban. Ami az Európai Uniót illeti, mi vagyunk a legfontosabb kereskedelmi blokk, nem csak a kereskedelmi kereskedelmi, nem csak az áruk és a szolgáltatások kereskedelme tekintetében, hanem a beruházások tekintetében, és a mi feladatunk is a nyitott piacok fenntartása, és ne felejtsük el, hogy az importunk kétharmada végeredményben export lesz, úgyhogy importunkból is export lesz, tehát nem csak a szab- saját piacainkat kell te- nyitottnak tartani, hanem a többi piacot is meg kell győzni arról, hogy maradjanak nyitottak. A ezek a globális mm, láncok megszakadhatnak protekcionista lépéseknek köszönhetően, vagy ezek miatt. A mi értelmezésünk szerint a keres, ez a kereskedelem összeomlását okozhatja a protekcionizmus hiszen annyira globalizált a nemzetközi kereskedelem, hogy ezen áramlatok megszakadása a hógolyó effektust válthat ki a sok egyéb országban, dominó effektust. A kérdés-válasz fázisban, majd nyilván rátérünk a különböző megoldásokra. De elmondhatom már most is, hogy az Európai Bizottság már most számos unilaterális, például monitorozási eszközt hozott létre, amelyeken keresztül figyeli azt, hogy egyes országok hogyan válaszolnak a válságra, hogyan reagálnak a válságra. VTO szabályokkal, G20-as kötelezettségvállalásokkal és ezen politikai intézkedésekkel próbálunk elébe menni a protekcionizmusnak és elkerülni a legrosszabb szenáriót. Az elmúlt hónapok azt mutatták, hogy a WTO akár a dohai napirendet újraélesztjük, akár nem, azért vannak egyéb VTO-s mechanizmusok, amelyek nagyon él, életszerűek és használhatók. Rendkívül fontos az, hogy ne felejtsük el azt, hogy elkötelezettségünk az, hogy nyitottak legyenek a piacok, nem szabad a protekcionizmusba e, e, menekülni. Emellett a DDA-val kapcsolatos tehát a dohai fejlesztési fordulóval kapcsolatos elkötelezettségünket is szeretnénk még egyszer említeni. A protekcionizmus egyes területeken még mindig legális, de ennek mégiscsak elébe kellene menni, és ezek az elemek mind oda vezetnek, hogy átfogó módon foglalkozunk a dohai célokkal. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm, az én, ha lehet, kérdeznék egyet ha megengedi, szólt arról, hogy, hogy mindez hogyan tükröződik, a, illetve hogyan viszonyítható ez a nagy depresszióhoz a 20-as években. Lehet, hogy tévedek, meg az is lehet, hogy a felelősség teljes hiánya volt néhány pénzügyi intézmény részéről, ahogyan kereskedelmet folytattak, és Hát kereskedelemről szólok most, ugye egy ilyen mélységi, ez a subprime ügy. Ki volt felelős azért, hogy meglegyen a tisztességes magatartás ilyen mélységekig? Ugyanis nem volt meg, ez egy due diligence, amikor ezekkel a termékekkel kereskedtek. Hát feltételezem, hogy a bizottságnak itt van véleménye, és érti azt, hogy hogy működnek a pénzügyi piacok. Ez lehet, hogy csak az én véleményem, és abszolút tévedek, de hát a bankoknak, pénzügyi intézményeknek ajánlani kéne, ugye ők, ők bátorították az embereket ezeknek a megvásárlására. És hát ö, azt kérdezem, hogy van-e esély arra, hogy a bizottsághoz olyan jogszabályt, én most nem akarok túlszabályozást, hanem legyen olyan rendelkezés, amely megállítja ezeket az intéz, intézményeket abban, hogy, hogy folyamatosan bátorítja az embereket a hitelfelvételre. Azért nincs itt egyfajta felelősség, ugyanis megvolt ez a, a megfelelő gondosság, ami a kereskedelemben az egyik legfőbb elv, vagy due diligence. Köszönöm szépen a kérdést, elnök úr. Azzal kezdem a választ, hogy a kereskedelem egy kicsit félrevezető fogalom, ugyanis amit mi ezen értünk, az nem fedi le teljesen a széles értelemben vett pénzügyi rendszert és az ottani tevékenységet a különböző kockázati alapokkal, a hedge fundokkal kapcsolatban, de persze teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy voltak hibák a szabályozó rendszerben szerte a világon, és más partnerek nél is, nem csak Európában. Hát ez a magyarázat annak, hát önök ezt jobban tudják, mint én, hogy a G20-ak kötelezettségvállalása, meg a Pittsburghi csúcs találkozó, hát elsődleges fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek, hogy aztán mi lesz az eredménye a Pittsburghi találkozónak, hát ezt nem merem előre jósolni, de hát, hát persze ez váltotta ki a pénzügyi válságot, és aztán a következő gazdasági válságot, úgyhogy biztos, hogy rendet kell tenni, és biztosítani kell azt, hogy ilyen válság, előre látható legyen, és hogy erősebb ellenőrző rendszerrel csillapítható és megelőzhető legyen. Köszönöm. Kérdések? Köszönöm, elnök úr, a kérdésem rendkívül egyszerű. Mi van akkor, hogyha mindez nem sikerül, vannak olyan előrejelzések, hogy ez megtörténhet, még ebben az évben ősszel. Nem, nem igazán értettem a kérdést, meg, megismételnék. Milyen piacról beszélt? A CDS piacokról. Hát ez egy nagyon hasonló a jelzáloghoz nyugaton, a Security and Defense. Olyasmi, mint a jelzálog. Mi van, ha itt nem sikerül valami? Hát már mondtam én ezt korábban. Ez valóban. Hát ha túlmegyünk a, a kereskedelem szűk értelmezésén, és megnézzük, hogy hol van az unió kompetenciáját, persze nagyon sok olyan terület van, aminek persze hatása van a makrogazdasági stabilitásra, és hát ez pontosan ilyen. De attól tartok, hogy ez túlmenne az én portfólióm tevékenységén, a mi tárcánkon ez túlmutat. De egyetértek, és hát csak ismételni tudom, amit elmondtam. Válaszolva az elnök úr kérdésére is, hogy számos dolognak stimmelni kell ahhoz, hogy biztosított legyen, hogy a nemzetközi szabályozásokat jobban betartják és hogy ez jobban ellenőrzi a globalizált világot, nem csak a kereskedelem és a beruházások terén, hanem a pénzügyek terén is, és hát folyamatosan erőfeszítések történnek. Ezt látjuk, amikor készülnek a résztvevők a Pittsburghi találkozóra. David? Elnök úr, köszönöm ezt a nagyon érdekes prezentációt. Néhány kérdésem lenne először is láttam az egyik dián, eh, hogy eh, hogyan is történt a, a javulás annak idején a 20-as évek válsága után, eh, meg aztán az árak emelkedése is szóba került. Na most nyersanyag árak, vagy az áruk, vagy mind a kettő, vagy egyáltalán milyen, milyen árakról van itt szó, és akkor hogyan indul az be, hogy az emberek elkezdenek vásárolni. Tehát ez tényleg egy komoly, komoly javulást jelent. Ezzel kapcsolatban, de egy kicsit más, beszéltünk a nemzetközi élelmiszerválságról néhány hónapja, akkor most megint csak a statisztikákat illetően ez a jelenlegi válság hogyan hat az élelmiszer ellátásra? Történt itt valami hogyan hat mindez a mezőgazdaságra, és vissza. És az utolsó kérdés, itt volt David Sullivan velünk tegnap, és ő azt mondta, hogy a protekcionista impulzus az nem igazán jelent meg sok területen, de azért van aggodalom, Ugye a foglalkoztatással vannak problémák sok területen a recesszió idején. Mi derül ki a számokból? A számokból a munkanélküliséget illetően, és mikor kezd el már protekcionista intézkedéseket ösztönözni? Köszönöm. Köszönöm a három hozzáértő kérdést. Mondtam már korábban, hogy az árhatás ugye azt kell biztosítani, hogy a, a kereskedelmi volumene növekedjen, és már látjuk a, a, az első pozitív jeleket, az árhatást az mindenképpen az áruk árainak az emelkedése okozta, és egy rendkívül alacsony szintről indult meg ez a, az emelkedés a válság előtt. Nagyon alacsonyak voltak az árak, és ezzel kapcsolatban, illetve az élelmiszerválság. Kevesebbet hallunk erről valóban, mert bizonyos cikkek ára csökkent, azonban a kereskedelem illetve a kereslet nem csökkent, úgyhogy a kereslet meghatározó, és hát ez döntő szerepet játszik a kereskedelemben, de nem gondolom, hogy az alapvető élelmiszerek iránti kereslet napi szinten hatással lehet a válságra, de a cserearány mutatók azok, azok változtak ezzel kapcsolatosan, az export sokkal gyorsabban csökkent, mint az import az árakat illetően és hát ennek az egyik magyarázata, és ez átvezet a harmadik kérdéshez, hogy a munkanélküliségi szint az növekedni fog még az elkövetkező hónapokban, már megvannak a számok, az európai munkanélküliségi mutatókról, és ezek már kétszámjegyűek. Mindannyian tudjuk, hogy a munkanélküliség az, az nyomot hagy hosszabb ideig, mint az úgynevezett mm, mint a többi index, a többi indikátor. De fontos, ez nem csak Európa számára, hanem minden ország számára, amely olyan nagy piacoktól függ, mint az Európai Unió. Ugye nyitva kell tartani a piacot, biztosítani kell, hogy meglegyen a megfelelő bevételük ahhoz, hogy meg tudják vásárolni az alapvető szükségleti cikkeket, élelmiszereket, és hogyha az árak megmaradnak ezen a szinten, akkor nem fogunk olyan nagy mértékben szembesülni az élelmiszerválsággal. Köszönöm. 18 hónappal ezelőtt ugye mások voltak a, a, az árak, akkor elkezdettek megugrani az élelmiszer árak, és hát azóta ö, változás történt, ugye? Köszönöm szépen az előadást. És hogyha megpróbálnám nagyon egyszerűen összefoglalni azt, amit ön mondott, a kereskedelem nem a kereskedelem a válság oka, hanem a válság megoldásának egy részét képezi a kereskedelem. De ami nem nagyon tetszett az ön előadásában, az az, hogy ön kiveszi a kereskedelmet ebből az egész rendszerből, legalábbis abból, ahogy ez ma létezik. Az összes hivatalos beszédben, fellépésben azt hallom, hogy a kereskedelem, a pénzügy, a gazdaság kérdése nagyon szorosan összekapcsolódnak. Összekapcsolódnak az élelmiszerválsághoz is, amely az energetikai, illetve pénzügyi válságot meg is előzte. Ezek mind összefüggenek. Ezért érdekesnek tűnne számomra, hogyha láthatnám valamilyen struktúrált módon azt, hogy mi volt a felelőssége a kereskedelem politikának, a liberalizációs politikának, a szabályok lebontásának politikájának, abban, hogy ez a válság megjelent. Az élelmiszerválság, a nemzetközi um, mezőgazdasági válság, az erdőírtás, stb. stb. Ez a helyzet, az a rendszerválság, amelybe eljutottunk mára, és ebből szerintem a kereskedelmet se lehet kiemelni és külön vizsgálni. Amikor a Kari Fórumról beszéltünk imént, emelkeztetnék arra, hogy ott persze egy kicsit az adóparadicsomok kérdését félresöpöltük. Aztán beszéltünk Kínáról, és Kínával kapcsolatban a banki szektor liberalizációjára is utaltunk. Ez is nagyon jelentős szerepet játszott a jelenlegi válságban. Kérdésem tehát az, hogy hogyan lehetne diagnosztizálni a helyzetet úgy, hogy nem szeleteljük föl apró szektorokra a válságot, úgy, hogy az összes szektor felemelhesse a között, és azt mondta, hogy ó, oh, nem én vagyok a hibás. A kereskedelmi politika integráns része annak, ami már kialakult a világban, annak a helyzetnek, a pénzügyi szolgáltatások a kereskedelmi kapcsolatok nélkül nem juthattak volna el abba a helyzetbe, hogy egy ilyen kemény és mély válságba vigyenek minket. Ön a dokumentumában azt írja, hogy a Doha nem tudja egymagában a növekedést előítézni. Én ott voltam 2001-ben Dohában, és az volt a benyomásom, hogy a 2001-es kontextusban a szeptember 11-e után abszolút fontos volt az, hogy legyen egy megállapodás annak érdekében, hogy visszaadjuk a bizalmat a nemzetközi kereskedelemnek. Egy olyan strukturális válságba kerültünk, amely az összes társadalmi és gazdasági szektort érinti, és itt nagyon fontos az, hogy az összes alapvető kihívásra válaszoljuk, és újraépítsük a bizalmat. Az Európai Bizottság felé tehát az a kérdésem, hogy egy, hogyan tudjuk értékelni a kereskedelmi liberalizáció hatását a jelenlegi válságra, ennek a válság, ebből a válságból hogyan tudunk a kereskedelmi politika változtatásával kimászni, és hogyha ön lenne az elnök például, akkor hogy tudná rendszerezve és strukturális alapon megváltoztatni a rendszert annak érdekében, hogy ne csak a külön, külkereskedelemről beszéljünk, hanem és más oldalról a gazdasági válságról, vagy a pénzügyi, vagy a környezetvédelmi válságról, hanem hogyan tudnánk ezt az egészet egy rendszerben vizsgálni annak érdekében, hogy a jövőbeli politikánkat jobban tudjuk a céljainkhoz igazítani. Köszönöm. Well, in fact, I, I couldn't agree more with you that uh, we need a, a systemic approach. Tökéletesen egyetértek önnel, hogy egy szisztematikus megközelítésre van szükségünk, és ahogy mi látjuk jelen pillanatban a helyzetet, ahogy a globális vezetők például a G20-ak csúcs találkozóján megpróbálták a menetrendet felállítani, ők nem választották szét a különböző dolgokat. A környezetvédelem, vagy például a pénzügyi ágazat éppen olyan súlyjal vett részt az ő vitáikban. Úgyhogy a külkereskedelem is természetesen kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a gazdaság fenntartható és erős legyen. Nem izoláltuk, nem vettük ki a kereskedelmet a rendszerből, a rendszer része és a megoldás része is a külkereskedelem. Csak talán utalnék arra, hogy a hangsúlyt inkább a kapcsolatok létrehozására és arra helyezzük, hogy tanuljunk azokból a rendszerekből, amelyek a legjobban működtek sokoldalú kereskedelmi rendszerek vizsgálata éppen ezért fontos. És szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja, hogy a nemzetközi rendszernek ez az a része, ami a legjobban működik. Nagyon hatékony a vitarendezési folyamat, a különböző országok közötti, akár kicsi vagy nagy országok közötti vitákat is nagyon hatékonyan tudjuk rendszer, rendezni, hatékonyságát dicsérhetjük. És ahogy korábban is mondtam, ezek voltak azok a mechanizmusok, amelyek a protekcionizmus újra felbukkanását megakadályozták. A dohai fejlesztési napirendnek éppen ezért nagyon fontos részét képezi. Akár a kereskedelmi politika, akár melyik részére gondolunk, például, hogyha a korábbi öm, szintre akarnák emelni külkereskedelmi partnereink a vámtarifákat, akkor 350 milliárd eurós csökkenést, veszteségeket kellene, hogy elkönyveljünk. És ezért véleményem szerint szisztematikus megközelítésre van szükségünk a kereskedelmet vizsgálván is, és éppen ezt csinálja a bizottság, az Európai Bizottság rendszerben nézi a külkereskedelmet is. Nagyon is integráltan közelítjük meg az megállapodások hatásának értékelését, a környezetvédelmi, szociális, fenntarthatósági és fejlesztési aspektusokat egyaránt vizsgáljuk. Egyet értenék azzal, hogy elviekben ez az előremutató út, és hogyha vannak olyan dolgok, amelyeket még pontosítanunk kell, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a pontosítás már is folyamatban van. Köszönöm szépen, Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy bemutatták, eh, bemutatta a szakértő ezt a kérdést, és tájékoztatott bennünket. Visszatérnék a protekcionizmusra. Teljesen egyetértek Daviddel. Uh, now we have, uh, so -called... De most látjuk, hogy az úgynevezett smart protekcionizmus, intelligens protekcionizmus valósul meg, tehát a belföldi munkahelyek védelme és eh, például a a munkanélküliség csökkentésére. Hogyha jól emlékszem, júliusban a WTO éves 2009-es éves beszámolójában Pascal Lamy beszélt a protekcionizmusról. Tegnap a fő, fő igazgató azt mondta, hogy hát nem olyan rossz a helyzet, ön is azt mondja, hogy nem olyan rossz a helyzet, azonban az ipar részéről mást hallunk. Összefoglalva, kérdezem, hogy az Európai Bizottság eh, mandátumában, Pittsburghben eh, szerepelni fog-e a protekcionizmus, vagy nem. Kinek van igaza, kinek nincs igaza, megnyugodhatunk, vagy még inkább aggódjunk eh, ezen kérdéssel kapcsolatban mert hát az az érzésem, hogy még mindig azért a legtöbben egy kicsit aggódunk ezzel kapcsolatban. A második dolog, amit ön elmondott a, a válsággal kapcsolatban, az a szinkronicitása a válságnak. A válságból való kilábalás azonban valószínűleg nem lesz ennyire szinkronizált egyes országok bizonyos specifikus kilábalási stratégiákat eh, építettek ki. Kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy ezen is gondolkodnunk kell-e, hogy egyes országok, eh, különböző, hogy a különböző országok különböző sebességgel eh, lábalnak ki a válságról, egyes régiók gyorsabb kilábalási utat találnak, mint mások, és az európai iparokat akkor globálisan azon helyszínek felé kell-e irányítani, amelyek hamarabb kilábalnak valószínűleg a válságból. Harmadszor és röviden, ami a felépülést illeti, az európai ö, gazdasági fellendítési terv elkészült, ugye? Aztán itt van a Small Business Act jogszabály. Azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság terveze valamilyen felülvizsgálatot elemzést ezen intézkedések végrehajtásáról. Ugye egy éve születtek, vagy léptek életbe ezek az intézkedések, ezeket most értékelni kellene a kis és középvállalkozásoknak a finanszírozáshoz való hozzáférése, és egyéb kérdések értékelhetők már most. Nem is beszélve arról a tényről, hogyha az Európai Unió sikeresen kilábal a válságról, akkor ez minden tagállam számára siker kell, hogy legyen, bár úgy látszik jelen pillanatban még, hogy ez nem így lesz. Köszönöm szépen a, vála- a kérdéseket, megpróbálok röviden válaszolni ezekre, hogyha elfelejtek valamit, akkor majd visszatérek rá. Ami a protekcionizmust illeti, ami inkább különbséget jelent, ez a hát vannak árnyalatok ebben a vitában. Hogyha megnézzük a különböző ágazatokat, országokat és vállalatokat, hogyha egyik ország az exportjait megszünteti, akkor az hatalmas sokkot jelenthet abban az országban lévő kis vállalkozásnak, amely csak az exportból élt. Ezért mondtam azt, hogy az Európai Bizottság nagyon dinamikus módszert alkalmaz a monitorozásra, konzultálva az üzleti szférával. Minden egyes akadályt diszkrimin, diszkriminatívnak tekintünk, eh, negatív kereskedelmi hatással. Tehát ez a bejelentési rendszer működik, a monitorozás működik, a VTO mellett, a normál monitorozási rendszer mellett folyik ez tehát. Hogyha összehasonlíthatom ezt a két dolgot, akkor ez olyan, mint a korábban a dömping ellenességről szóló vita. Hallhat, hallunk valamit, ami fontosnak tűnik, de hogyha megnézzük azt, hogy a kereskedelem hány százalékát érinti az antidömp dömping, akkor ez szinte elhanyagolható, szinte elhanyagolható része ez. Vannak individuális szinten fontos protekcionista e, eszközök, hogyha ezeket összeadjuk, akkor ezen izolált protekcionista eszközöknek az, össz, az szummája eh, nem igazán jelentős. Eh, sokkal fontosabb a szisztematikus eh, veszély. A szisztematikus veszély nem áll fent, Ez felmerülhet azzal kapcsolatban is, hogy a mm, munkanélküliséget mennyiben érinti ez. Emellett specifikus kérdések is felmerülnek, ezeket nyilván komolyan kell venni. A G20-ak, illetve a Pittsburghi eh, intézkedéssel kapcsolatban nem igazán lehet eh, előbe menni a helyzetnek, túl korai lenne, eh, hogyha az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalása elébe mennénk. Azt hiszem, hogy a G20 hosszú távú nyilatkozatában megfogalmazott kötelezettségvállalást újra meg kellene erősíteni, ez elengedhetetlen lenne. Valószínűleg éppen hogy csak kilábaltunk a válságból, de nem tudom, hogy mennyire fenntartható a jelenlegi növekedésünk. A protekcionizmus nem igazán volt probléma, de a kereskedelmet erősíteni, ösztönözni kell, újra fel kell lendíteni. A szinkronizált vagy nem szinkronizált kilábalási utakat illetően, hát ez érdekes vitapont, ez jelenleg is renden van. Ha a válságból való kilábalás szétválasztásáról, különböző kilábalási utakról már felmerültek különböző vitapontok. A legutóbbi statisztikák, amelyek rendelkezésre állnak, azok is azt mutatják, hogy az EU-n belül nem tud minden ország már most kilábalni a válságból legyen szó Németországról vagy Franciaországról, ezek inkább hamarabb kilábalnak a válságból, és a többi ország követi ezeket, mint a gazdaság motorját. Ez megint csak visszautal arra a két üzenetre, amelyet meg akar, megfogalmaztam, ez a belső piac fontossága, illetve másodszorra pedig a piacok nyitottsága a Kínában, vagy általában Ázsiában megvalósuló kilábalási folyamatból az európai országoknak profit, az európai országok profitálhatnak, hozzáférhetnek olcsó nyersanyagokhoz például. Ez pozitív hatással lehet a növekedésre. Egyéb intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket már a bevezettünk, például említették a Small Business Act-et és egyéb vállalkozásokra vonatkozó jogszabályokat. Fontos szerepet játszik a, a DigiTrade a monitorozásban, és Londonban megállapodás született arról, hogy hogy a finanszírozás felhasználása is rendkívül fontos, hiszen egy dolog a megállapodás, a kötelezettségvállalás, de aztán az alapok, illetve a finanszírozás felhasználása már más kérdés. Ez egy olyan terület, amelyen az egyes kedves kollégáim és én is nagyon aktívan dolgoztunk az elmúlt időszakban. Próbálunk tehát aktív szerepet játszani és biztosítani azt, hogy a kereskedelem a megoldás része legyen állnak. Köszönöm szépen Száné úrnak, kiváló bemutatót hallottunk, prezentációt hallottunk, és nagyon sokat lehet még ezen gondolkodni. Négy koordinátor van itt most jelen, és beszélgettünk a koordinátorokkal tegnap arról, hogy milyen hearing, meghallgatásokat ha, tarthatnánk az elkövetkezendő időszakban. Felmerült, hogy az ECON és az INTA közös meghallgatást szervezhetne, hiszen annyira összefonódnak ezek ezek a szakbizottságok bizonyos témákban, hogy ez indokolná a közös meghallgatás megszervezését. Köszönöm szépen, hogy részt vett az ülésünkön, köszönöm mindenkinek, hogy részt vett. Ne felejtsük el, hogy